Hello to everybody. Good morning. It's great to see you after a break. Üdvözlöm a kollégákat. Egy kicsit olyan volt ez a téli szünet, mintha nem is lett volna. Nagyon gyorsan elszállt, de azért boldog új évet kívánok mindenkinek. Itt január végén most rá kell döbbennünk, hogy nagyon sok a munkánk. Talán akkor kezdjük is el. Először is el kéne fogadnunk a napirendet. Van-e bárkinek megjegyzése rendel kapcsolatban? Petten úr, tessék. Köszönöm, én is boldog új évet kívánok mindenkinek. Lenne egy kérdésem. Miért, azt nem értem, hogy miért nem szerepel a napi rendünkön az az európai levél, ami a kilépési nyilatkozattal kapcsolatos. Az előttem álló <clears throat> levél egyértelműen kimondja, hogy a Szociális Bizottság foglalkozni fog az ügyjel. Nos, megnéztem a napi rendet, és nem látom ezt sehol. Nem látom a Brexit témát a napirenden most néhány nappal a Brexit előtt, pedig már öt hónapja ismeretes ez a levél, illetve az a döntés a koordinátorok részéről, hogy erre reagálni fogunk, és vélemény, a véleményt véleményezzük. Öt hónap lett volna arra, hogy ezt előkészítsük, és két nappal ezelőtt született valami összecsapott dokumentum, amit ráadásul nem lehetett módosítani. Én függetlenként meg se kaptam ezt, bizottság nem vitatja meg a témát. Azt is látom, hogy ugyanakkor csomó más dologról beszélünk, az kiigazítási alapról há, harmadszor már, aztán a szárazföldi közlekedésről, stb. És nem látom ezt a témát a napi renden. Nem értem, illetve ha lehet még, akkor a délutáni ülésre mindenképpen szeretném, hogyha beszorítanánk ezt a témát, ami méltó lenne arra, hogy megvitassuk. Any remarks from the coordinator? Erre a koordinátorok mit tudnak reagálni? Nem kívánnak reagálni. Akkor jegyzőkönyvbe vesszük Petőn úr az ön kérését és véleményét. Az eljárás maga átlátható volt, önt is tájékoztattuk arról, hogy hogyan alakult ki a napirend. Ha van a kollégák körében érdeklődés, akkor a koordinátorok délutáni ülésére talán föl lehet venni ezt a témát. A szavazás előtt és a szavazás után is arról van szó, hogy beszélünk majd erről. Jobbaszka asszony, köszönöm szépen. Ez a kérdés valóban megvitatást igényelne. És én támogatom a napirend módosítását olyan értelemben, hogy azt a javaslatot komolyan vegyük és felvegyük a napirendre. Sajnos ezt a témát csak a szavazás után lehet megvitatnunk, és tudom, tudom, hogy ez színikusan hangzik, tudom, de ez a házszabály. A szavazás előtt erre nem tudunk időt keríteni, az biztos. Elnézést, akkor közben hagy üdvözöljem vendégeinket. So, my dear colleagues, let me welcome here at today's ample session uh, the um, two. Köszönöm a kollégáknak, hogy megjelentek. A horvát elnökséget képviseli most körünkben uh, Josip Aladrovics úr, aki a munkaügyi felelős, illetve a demográfiai ügyek és szociális politika szakértője. Ők fogják nekünk előadni ma a horvát elnökség programját, annak azt a részét, ami kompetenciánkba vág. Amint tudják, a horvát elnökség előtt sok kihívás áll, ideértve a Brexitet, illetve a hosszú távú költségvetési keret megalkotását, megszavazását, sőt, örököltek is néhány dossziét a finn elnökségtől, amelyet le kéne zárni, például a szociális ellátórendszerek koordinációja témát, tehát az elnökségnek bőven lesz feladata és velünk kapcsolatos feladata. Ma a mai ülés arra irányul, hogy megismerjük a horvát elnökség prioritásait, megvitassuk ezeket velük, Úgyhogy kezdjük is el. Miniszter úr, megadom önnek a szót. Postona predsjedatelj. Köszönöm szépen, elnök úr. Asszony, bocsánat. Tisztelt képviselők! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megjelenhettem az önök szakbizottsága előtt, és előadhatom a horvát elnökség prioritásait itt Bedekovics miniszterasszonynal közösen. Amint tudják, ez a Horvátországnak az első elnöksége, és ezért nagyon izgulunk is. Ugyanakkor ki szeretnénk használni ezt a hat hónapot arra, hogy a polgáraink elvárásának megfelelően a munkahelyek számát, minőségét javítsuk, az egyenlő hozzáférést a munkahelyekhez Európa szerte. E, Horvátország a legfiatalabb tagállam, és reméljük, úgy gondoljuk, hogy a mi frissességünk is e, hát új szint hoz az európai palettára. Mielőtt azonban elmondanám, hogy mik a prioritásaink, meg szeretném az előző elnökségeknek köszönni a sok előkészítő munkát. Az elnökség programját az európai értékek, a közös érdekek és az alternatív perspektívákra való tekintettel, azok tükrében hoztuk létre, és igyekeztünk az emberek valós igényeire, életminőséggel kapcsolatos igényeire koncentrálni. A horvát elnökség különösen azon a területeken szeretne előrelépést elérni, ahol a munkakörülmények és az életminőség érintett témák. Négy fő prioritásunk van. European that connects, that protects, that exerts influence. Razvojni su prioriteti. És Europe that uh, develops. Uh, szeretnénk egy uh, fenntartható, megfogható konkrét fejlődési modellt adni Európának. Éppen ezért meggyőződésünk az is, hogy a szociális jogok elveinek és alapjainak megerősítése igen sürgős feladat, és a horvát elnökség Ezeket az elveket megpróbálja majd kiterjeszteni az intézményközi vitában új területekre, és ebben számítunk az önök támogatására. Fiatal európai tagállamként szeretnénk felhívni a figyelmet a szociális kohézió fontosságára is, ami erősítheti az európai identitás tudatot és Európa összetartozás érzését. Az Európai Unió jóléte ö, nem mindenki számára ö, valóság. A lakossági rétegeknek között ö, sok szociális különbség van, és vannak nagyon kiszolgáltatott társadalmi rétegek. Ezekre szeretnénk jobban odafigyelni, hogy az ő perspektíváik, integrációjuk javuljon a munkaerőpiacon. Az Európai Unióban hiányzanak egyes területeken, hazámban is, a szakképzett munkások, és ez a globális versenyképességünket is gyengíti. Ezért elsődleges prioritásunk a, a versenyképes munkahelyek létrehozása képzéssel, felkészítéssel, amelyek a 21. században mutatnak. Tehát a szakképzés. A szakképzés az EU gazdaságának a fő pillére, a technológiai haladással lépést kell tartani ezen a területen megfelelően képzett munkaerő, a digitális készségek a probléma megoldás, az együttműködési készségek, ezek olyan kompetenciák, amelyek ha valaha, ha valamikor, akkor most elsődlegessé váltak, és szeretnénk a munkaerőpiaci igények és az arra való felkészítés közötti szakadékot befedni, áthidalni. Új típusú tanulási modelleket szeretnénk promoválni, fenntartható módon akarjuk támogatni a digitalizáció kihívásai által érintett ö, ö, szakmákból kiesőket, az átképzésüket, és a tanács is egyébként ezt a témát prioritásként kívánja kezelni, nem csak miattunk. Miniszteri konferencia lesz május 12-én Dubrovnikban ebben a témában és az ISF Plus, a szociális alap kibővítése is fontos téma ennek kapcsán. A forrásokat ki szeretnénk terjeszteni, amelyek erre a célra fordíthatók, már mint a munkaerő képzésére. Hogy a legkompetensebb munkaerő, legjobban képzett munkaerő Európában legyen a világon ahhoz, hogy a munkaerőpiaci kihívások, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodás kihívásának meg tudjunk felelni, ehhez az innovatív munkavégzési formák körét ki kell terjesztenünk. Egyeztetve persze az érintettekkel. A jövő kihívásaihoz való alkalmazkodás minden tagállam feladata. Feladatunk az, hogy minőségi munkahelyeket teremtsünk, és egyben felkészítsük a munkavállalókat arra, hogy ezeken a helyeken megállják a helyüket. A tanácsi következtetései, amelyeket most vitatunk meg, ez tükrözni, ezeket a célokat tükrözni fogják. Erősíteni akarjuk a szociális párbeszédet, az Európa jövőjéről való párbeszédet és a szociális dimenzióról való vitát. Ezek szerintem mindannyiunk számára fontos témák. Ha Európának közös jövőt akarunk teremteni, akkor ezek a témák nem kerülhetik el a figyelmünket. Jöjjünk rá, hogy melyek a közös céljaink, és barátságban, együttműködésben próbáljunk megfelelni a kihívásoknak, és ahogy a szlogenünk is mondja, maradjunk erősek a kihívások tükrében, szelében. Vedelkovics úrnak szeretném majd továbbadni a szót, ha elnök asszony hozzájárul, aki a statisztikai családügyi kérdések szakértője. Parancsoljon asszonyom! Na, predsjednice! Köszönöm szépen a szót! Tisztelt elnök asszony! Tisztelt Duris Nikolson, Nova asszony, kedves parlamenti koordinátorok! Tisztelt szakbizottsági tagok, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek a munkaügyi miniszterrel együtt, Adalmovics úrral együtt, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az soros elnökséget képviselhetjük. Mint eh, ahogy eh, tudják, másfél évnyi tagság után Horvátország eh, a legfiatalabb tagja az Európai Uniónak, és most mi töltjük be a soros elnökségi a soros elnökséget. Mindez nagy megtiszteltetés számunkra. A rendelkezésemre álló idő alatt beszeretném mutatni az elnökségünk kulcs prioritásait a szociális kérdések terén. Az elnökség ideje alatt azokra a területekre fogunk összpontosítani, amelyeken az Európai Unió hozzáadott értéket tud teremteni stratégiai, konstruktív módon, és ezzel egy idővel szeretnénk a közös értékekre alapozni a munkánkat. A horvát soros elnökség jelentős változások időszakában kezdi meg a munkáját, egy új jogalkotási keretünk van. És az Egyesült Királyság kilépése szintén jelentős kihívásokat jelent majd. Az új stratégiai program iránymutatásainak megfelelően 2019 és 20 között, illetve a trió elnöksége alatt a Horvátország egy hat hónapos soros elnökségi munkatervet alakított ki. Ez négy pillére támaszkodik. Alandrovics úr ezeket már felvázolta. Az első hat hónap alatt szeretnénk megerősíteni az Európai Uniót, éppen ezért szlogenünk eh, erős Európa a változások Európájában. Kollégámmal, Adarmovics úrral együtt az EBSCO tanácselnökségét is eh, együtt töltjük be. Olyan témákon dolgozunk, amelyek eh, nagyon fontosak az Európai Unió tagországai számára. A szociális politikákat illetően megpróbálunk két kulcs prioritással foglalkozni. Az első azokra a kihívásokra vonatkozik, amelyek a demográfiai változások miatt merülnek fel, az esélyegyenlőség és a nők pozícióba helyezése a munkaerőpiacon. Tisztelt parlamenti képviselők! amikor a demográfiai kihívásokról beszélünk, és a szociális politika jövőjéről, ez az első prioritásunk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az EU tagországainak több mint felét érinti érintik a különböző demográfiai változások prioritásunk az új stratégiai programban ez a téma 2024-ig. Éppen ezért a vitákat erősíteni szeretnénk ezekről a kihívásokról, hogy ezeket hogyan kezeljük, illetve szeretnénk jobb támogatást nyújtani a családoknak, illetve a munka és a család jobb összeegyeztethetőségét is javítani szeretnénk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a szociálpolitika tagországi kompetencia, de meg szeretnénk vizsgálni azt, hogy mi az, amit az EU jobban végezhetne. A vitát a fejlesztési politikában is el szeretnénk indítani, szeretnénk hozzáférhető és jó minőségű szociális szolgáltatásokat biztosítani, és természetesen különös figyelmet eh, szentelünk majd a szegénység elleni küzdelemnek, illetve a legérzékenyebb szociális csoportok kirekesztettsége elleni küzdelemnek, különösen ami a gyermekek helyzetét és a fogyatékkal élők helyzetét illeti. Elnökségünk eh, egyik további prioritása az esélyegyenlőség és a nők pozíciójának erősítése a munkaerőpiacon hiszen a foglalkoztatottság előfeltétele az egy, esélyegyenlőségnek, az egyenlőségnek férfiak és nők között, illetve előfeltétele a fenntartható gazdasági fejlődésnek is. Éppen ezért szeretnénk a nők részvételi arányát a munkaerőpiacon javítani. Szeretnénk megvizsgálni a kapcsolat a nők gazdasági inaktivitása, illetve azon nehézségek között, amikor a nők újra munkát szeretnének vállalni. Az e- öregedő lakosság, illetve a függő helyzetben lévő családtagok hosszú távú ápolása, szintén a nők vállára nehezedik legtöbb esetben. Szeretnénk megvizsgálni ezeket az akadályokat, mint akadályokat a munkaerőpiacra történő bejutáshoz a nők esetében, és szeretnénk ezeket kezelni. Ezen kívül szeretnénk megvizsgálni a hosszú távú ápolás, következményeit a munkavállalásra. Természetesen demográfiai kérdésekkel is szeretnénk foglalkozni, számos rendezvényt tervezünk, amelyeken prioritásainkat szeretnénk promotálni. Január végén magas szintű konferenciát szervezünk, amelynek célja a nők részvétele a munkaerőpiacon, és ennek a konferenciának a célja a munkaerőpiaci különbségek csökkentése nők és férfiak esetében, illetve szeretnénk, hogyha a nők ugyanolyan arányban tudnák magukat képviseltetni a munkaerőpiacon. Ami a demográfiai kihívásokat illeti, mint prioritást, szeretnénk miniszteri konferenciát szervezni, melynek címe demográfiai kihívások, esélyek, Április 6-án, 7-én kerül sor erre a konferenciára. Célunk egy méreható vita előindítása a jelenlegi kihívásokról EU-s szinten, és természetesen szeretnénk tapasztalatot cserélni, illetve lehetséges megoldásokat felvázolni. Egy további konferencia a fogyatékkal élők helyzetére vonatkozik, illetve a fogyatékkal élőket képviselő szövetségekkel foglalkozik május 8 és 10-e között. Ezen a konferencián szeretnénk beszélni a fogyatékkal élők jogairól szóró ENSZ konvencióról. Egy további fontos konferencia az integrált megközelítés az érzékeny helyzetben lévő gyermekek esetében június 8-a és 10-e között. Ennek a konferenciának a célja az, hogy beszéljünk a kihívásokról, illetve hogy a legjobb tapasztalatokat megosszuk egymással. Az EBSCO tanács informális ülésén, amelyre április 27-28-án kerül sor. Ezen a találkozón a foglalkoztatás és a szociálpolitika legégetőbb kérdéseiről fogunk beszélni. Tisztelt parlamenti képviselők, ennyit szerettem volna mondani a legfőbb prioritásainkról a szociális politikák területén. Természetesen hangsúlyozni szeretném azt is, hogy a világ változóban van, a változások nagyon gyorsan zajlanak, és tisztában vagyunk ezekkel a változásokkal, amelyekkel a modern társadalomnak szembe kell néznie. Éppen ezért meg fogunk tenni minden tőlünk telhetőt, annak érdekében, hogy minden EU-s állampolgár számára jobb életet teremtsünk. Meg vagyok győződve arról, hogy sikeresen fogunk tudni együtt működni. Köszönöm szépen a figyelmet, és szívesen válaszolok kérdéseikre. Köszönöm, köszönöm szépen mindkét vendégünknek a prioritások bemutatását. Először a koordinátorok tehetik fel a kérdéseiket, utána meghallgatjuk a válaszokat, majd a második kérdéskör következik, amelynek keretében a szakbizottság további tagjai tehetnek fel kérdéseket. Rátke úr, parancsoljon! Elnök asszony, tisztelt miniszter asszony, tisztelt miniszter úr, kedves kollégák, köszönjük szépen az előadást önök a soros elnökséget, hát lehet, hogy megvárom, amíg eh, elkészül a tolmácsolás. Ja, ja. Eh, Sie übernehmen die Ratspräsidentschaft in einer durchaus... Eh, a soros elnökség nagyon nehéz helyzetben van, hiszen számos kérdést kell kezelni, és el szeretném mondani azt, hogy hálás vagyok azért, hogy az ESF Plus-t és az ESF-et is eh, méltatták. Számomra egy nagyon fontos pont, és eh, szeretnék eh, önöktől megtudni erről többet, az MFF-et illetően, illetve az a, a folyamodon lévő tárgyalásokat illetően. Vannak hírek arról, hogy az ESF-ből az új Just Transition igazságos átállás alapba kerülnének át. Én Üdvözlöm az igazságos átállás alap létrehozását, de az, hogy egyik zsebünkből a másikba tegyük át a pénzt, és egy érintett csoportot ezzel kiátszunk egy másik érintett csoport ellen, ezt a típusú politikát egyértelműen elutasítom. Éppen ezért meg szeretném kérdezni, hogy önök mit gondolnak mindenről, az ESF további sorsáról. Beszéltek még a szociális partnerek szerepéről, többször méltatták ezt. Köszönetet szeretnék mondani ezért. Úgy gondolom, hogy az erős szociális partnerségek létrehozása, és ez egy nagyon fontos kulcsa a központi problémák megoldásának, különösen ami a bérezéseket illeti. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a horvát soros elnökség mit gondol az európai minimálbérről, a konkrét javaslat, majd a német soros elnökség alatt lesz égető téma, de a szociális partnerekkel való konzultáció már most zajlik, tehát az önök feladatai közé is tartozik. Mindez éppen ezért Érdekel az, hogy önök mit gondolnak mindenről, illetve hogy a szociális partnerekkel a párbeszédet tovább szeretnék-e vinni. A fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban is van egy kérdésem. Itt is zajlik a vita arról, hogy mi történjen az EU ifjúsági garanciával. Én nyitott vagyok, de fontos eh, számomra az, hogy mielőtt erre a kérdést válaszadunk, nézzük azt meg, hogy milyen hatékony módon kerültek a múltban ezek az eszközök felhasználása. Önök milyen értékelést készítenek erről a saját országok kapcsán? Mit gondolnak, hogy ott milyen mértékben sikerült hatékonyan felhasználni ezeket az eszközöket? Jungérius asszony. Thank you for both ministers for being present and presenting. Köszönöm szépen, köszönjük szépen a minisztereknek, hogy bemutatták az elnökség programját. Biztosan különleges élmény, hogy ilyen hamar önök töltik be a soros elnökséget, úgyhogy gratulálok ehhez a nagyon nehéz feladathoz, és hát nehéz is lesz az elhangzottak miatt. Az első kérdésem az lenne, hogy tudják-e, hogy mikor lesz világos mandátumuk a több éves pénzügyi keretről. Hiszen ez fontos számunkra, természetesen az egész unió számára, illetve azon alapok szempontjából, amelyek a mi felelősségünk. Néha az az érzésünk, hogy a tanácsban az emberek nem tulajdonítanak olyan nagy jelentőséget a társ jogalkotásnak, pedig számunkra a társ jogalkotás nagyon fontos ez a szempontjából. Aztán a második kérdésem szintén a pénzügyekhez kötődik. Nagyon örültem a szociális jogok pillérének megvalósításáról szóló hozzászólásainak, de a szociális jogok pillérének végrehajtása szintén pénzigényes. Pénz kell ahhoz, hogy valódi garanciát lássam, biztosítani. Azon gondolkozom, hogy hogyan tudják meggyőzni a többi tagállamot arról, hogy ők is fordítsanak erre pénzt, nem csak a méltányos átállás és a Green Deal-re, hanem a szociális programokra is, különösen, és ez az utolsó kérdésem, a gyermek garanciára. A horvát biztos a meghallgatása során nagyon pozitívan nyilatkozott erről. Azt gondolom, hogyha tényleg siker akarjuk vinni a gyermekgaranciát, akkor világos finanszírozást kell teremtenünk már az MFF kezdeténél. Elnézést, hogy az összes kérdésem a pénzhez kapcsolódik, de hát a pénztől forog a világ. Piszler úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszterek, hadd gratuláljak ehhez az ambiciózus programhoz, amelyet bemutattak nekünk. Értékelem azt, hogy ö, említette kulcskérdéseket a társadalom szempontjából, ezeket mi üdvözöljük a Renew szempontjából. Nagyon sok sikert kívánunk az elkövetkezendő vitákhoz, és reméljük, hogy előre tudják vinni ezeket a dossziékat. Két dolog a mobilitás, illetve a mentális körforgás alapvető fontossága az egész unióban. De mi van akkor, hogyha ez egy terhes administratív dologgá válik az állampolgárok számára, mert már várjuk a jogszabályozást? a szociális biztonsági biztosítási rendszerek összehangolása nélkül ez nem lehetséges, ezt a dossziét véglegesíteni kell és el kell fogadni. Azt gondoljuk, hogy a digitális megoldások jelentős megoldást képviselnek az összes ilyen kérdésre, és ezek segítségével tudunk jobb megoldásokat biztosítani az állampolgáraink számára, és hát az állampolgárok vannak a központban. Az lenne a kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményük, és hogy 883-mal kapcsolatban hogy állnak a tárgyalások. Aztán a második kérdésem a Szociális Európa felé tartó menetrenddel kapcsolatos, amelyet a bizottság mutatott be. Említették, hogy különös figyelmet fordítanak a szociális jogok pillérének végrehajtására, különösen ami a szegénység leküzdését illeti a legérzékenyebb csoportokban, mint a gyerekek, roma csoportok, stb. lakhatási kérdések is felmerültek. Itt a parlamentben is foglalkoztunk ezzel, és nem kaptunk világos útmutatást a bizottságtól, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani. Önök mit gondolnak a lakhatásról, beveszik-e ezt a menetrendjükbe? Köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok Önöknek. Szippel képviselő. The ministers, let me start by saying that I was happy to read the program of your Köszönöm szépen, nagyra értékelem az elnökség programját, az egyenlő, egyenlő lehetőségekre fókuszálnak, a szegénység leküzdésére, az egyenlő lehetőségekre, illetve a közös célkitűzésekre. Nagyon nagy örömmel hallottam, hogy külön hangsúlyt helyeznek a szegénység leküzdésére, illetve a szociális kizárás leküzdésére, különösen ami a legérzékenyebb csoportokat illeti, a gyerekeket és a fogyatékkal élőket. Nagyon nagy örömmel hallom, hogy konferenciát fognak szervezni a fogyatékkal élők témájában, illetve az ENSZ egyezményt illetően, illetve a romák marginalizációját illetően. Én a hajléktalansággal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Napjainkban nagyon sokan az utcára kényszerülnek, és az Európai Unióban is kizárásra kerülnek a társadalomból, és megfosztják őket emberi jogaikból jogaiktól. A legutóbbi plenárison fölhívtam a bizottság véleményét arra, hogy jöjjön létre egy közös hajléktalansági stratégia, illetve hogy a tagállamok is készítsenek saját stratégiákat proaktív és reaktív intézkedésekkel, hogy véget tudjunk vesni vetni ennek az elfogadhatatlan helyzetnek. Remélem, hogy számíthatunk a segítségükre, és remélem, hogy a tanácsban előre fogják vinni ezt a kérdést. Köszönöm szépen! Madame Jamais, please. Zsemé asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt miniszterek. Hallhattuk, hogy a nemek közötti egyenlőségről beszéltek, a demográfiai csökkenésről, egyetértek a véleményükkel, a foglalkoztatás minősége szempontjából is talán beszélhetnénk a kiküldött munkavállalókról, Beszéltek az uniformitásról, illetve a blokkokról, az, az a társadalmi biztosítást illetően. Hát ez már öt éve tart ez a vita. Talán eljött az alkalom, hogy bemutassák, hogy mi a metódusok arra, hogy az európai döntéshozási blokkéból kilépjenek? az államok szuverenitását figyelembe véve kéne ezt mind, mindezt megtenni. Ugye hallhattuk, hogy beszéltek az állami kompetenciákról. Mit javasolnak itt az európai megszorítási politikák kapcsán, amelyek nagyon nagy hatással vannak, nagyon nagy terhet jelentenek az állami politikáinkra. Mit gondolnak a migránsok helyzetéről a munkaerőpiacon, akik negatív hatást gyakorolhatnak az állampolgárok munkavállalására? Mit gondolnak a munkavállalók minimális jogének eltörlésére, eltörléséről, illetve a méltóságok eltörléséről? Mit gondolnak a kiküldött munkavállalók helyzetéről? Még egyszer elmondanám, tisztelt miniszterek, kedves kollégák, vajon a gazdaságot végre az emberek szolgálatába állítjuk-e, és az Unió mit tervez, hogy az embereket szolgálja, ne pedig az ellenkező helyzet jöjjön létre. Köszönöm. Rafalszka asszony, tessék. Hölgyeim és uraim, jelentősek a kihívások, a prioritásokat egyértelműen megismertük, és eh, az ambiciózus eh, tervek eh, megvalósítására szent idő, nagyon rövid. Hamarosan véget ér a január, és mindjárt következik a német soros elnökség. Nagyon gyakran túlságosan rövid az idő a megvalósításhoz. Több éves pén, pénzügyi keret eh, kapcsolatos viták is zajlanak. Nagyon fontos elmétett vitát folytatni, de mikor jött el, jön el az ideje ennek az elmélyített vitának? Mikor jön el az ideje annak, hogy konkrét lépéseket tegyünk? Ha ilyen sok kihívás áll előttünk, akkor fontos ezeket a kérdéseket tisztázni. Én értem azt, hogy minden soros elnökséget betöltő tagország bizonyos ambíciókkal rendelkezik, és bizonyos célokat kell megvalósítani. Értem a demográfiai problémákat, hiszen ezt a hosszú távú perspektívából kell tekinteni. Önök hogyan tervezik ezt a hosszú távú perspektívát garandálni? Vannak olyan dolgok, amelyek meg fognak ismétlődni, a koordinátorok is említették ezt, a minimálbér, az ifjúsági garancia, ezek a témák újból és újból visszatérnek. Hogyha elindultak a konzultációk, akkor miről szól a konzultáció pontosan, van -e ehhez hivatalos dokumentum, illetve szeretném a szociális biztosító rendszerek koordinációjához megtudni azt, hogy van erre időtár, szeretnék-e munkálatokat felgyorsítani, illetve szeretnék-e azt, hogy az önök soros alatt eh, ezt ne zárják le, ha ez így lenne, akkor úgy gondolom, hogy megakadtunk. Meg szeretném továbbá kérdezni a nők munkaerőpiacon érzékelhető részételével kapcsolatban azt, hogy itt mit terveznek, minden tagország maga határoz bizonyos kérdésekről, és a passzivitásnak a különböző tagországokban más és más okai vannak. Ön mit gondol a szociális szolgáltatásokról? Hogyha vannak prioritásaik, akkor kérem, mondják el azt, hogy mely téma a legfőbb prioritás. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy elfáradt a bizottságunkba és sok sikert kívánok önnek, önöknek a horvát elnökséghez. A programmal kapcsolatos a kérdésem. Ön azt mondta, hogy az európai szociális jogok pillérére építkeznek az új kihívások tükrében. Mi úgy látjuk itt a baloldalon, hogy hatalmas kihívások vannak Európában, csökkennek a bérek, nő a kiszolgáltatott munkavállalók száma és a munkahelyek száma. Tehát nekünk, nekem az egyértelmű álláspontom az, hogy a jó és tisztességes munkahelyek biztosításának a legjobb garanciája az erős kollektív tárgyalások, bértárgyalások rendszerének visszaállítása. Ön hogy látja ezt? Az első köre után a kérdéseknek most akkor azt kérdezem önöktől, hogy ki kívánja elkezdeni a válaszadást. Parancsolja, miniszter úr! Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket a minisztériumom és az elnökség nevében. Megpróbálok részükre, egy részükre válaszolni, anélkül, hogy elvenném Bedekovics kollégának a kompetenciáit. Tehát a több éves pénzügyi keret vonatkozásában tudjuk, hogy a 19. december 12-i ülés óta, amikor Jean-Michel úr ö, a tárgyalások folytatása mellett tört láncsát, tudjuk, hogy ezek a tárgyalások nem pusztán technikai jellegűek, hanem nagyon is politikailag motiváltak és a tagállamok is különböző stratégiával indultak neki. Ebben a pillanatban csak annyit mondhatunk, hogy a horvát elnökség mindenképpen arra törekszik, hogy kompromisszumot alakítson ki a tagállamok között, de az MFF és különösen annak ágazati lebontása nagyon sok kényes kérdést és ellentétet vet föl és hoz a felszínre. Meglátjuk, hogy hogy sikerül. Az MFF és az ISF Plus a szociális alap kibővítése kapcsán vannak arról viták, hogy hogy nézzen ki az új ISF. De még nem látjuk a kontúrokat. Minden esetre azt reméljük, hogy az IFSF Plus legalább annyi eredményt fog majd generálni, mint az erődje. A szociális kirekesztés elleni harc erősödni fog, javul majd az oktatás színvonala, és pozitív hatása lesz az európai tagállamokra is. Ami a minimálbért illeti, január 14-én az Európai Bizottság kiadta első javaslatát a minimálbérre vonatkozóan, és a tárgyalások most elkezdődnek. Tudjuk, hogy a minimálbér nagyon fontos szociális intézkedés, és a 28 tagállam nem mindegyikében létezik még ez az eszköz. Az EBSCO tanácson majd várhatóan előrelépés lesz ebben az ügyben, mi legalábbis ezen leszünk és úgy próbáljuk föltenni a kérdést, hogy arról a tagállamok kompromisszumosan tudjanak vitázni. És sok konkrét, specifikus példával akarjuk segíteni a tagállamoknak a vitát és a döntést. Ugyanakkor tudjuk, hogy ez egyes tagállamok számára nagy kihívás, bonyolult a kérdés, és mindenképpen sok kompromisszumot igényel. Ami a szociális jogok európai pillérét illeti, ez politikai iránymutatások alapján jött eleve létre, és maga is politikai iránymutatás a tekintetben, hogy hogyan érdemes megközelíteni a szociális jogok kérdését. 2017-ben indult az a folyamat, amely jelenleg is tart, és a tagállami kormányok elkötelezték magukat 20 célkitűzés mellett, és abban egyetértenek a tagállamok, hogy minden ö, tanácsi döntésben figyelemmel kell lenni a szociális pillér kérdéskörére. Ami a 883-as rendeletet illeti, vagyis a szociális rendszerek harmonizációját, a finn elnökség már jól rávilágított arra, hogy erre miért lenne szükség, és Ugyanakkor az is kiderült, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, és az Európai Parlament és a tagállamok közös munkáját igényli ahhoz, hogy a kompromisszumnak eljussunk egy olyan szintjére, amelyről tovább lehet lépni. Az elnökségünk azon lesz, hogy ez a kompromisszum megköttessék mert számukra nagyon fontos, hogy elinduljon a folyamat. Már csak azért is, mert ebben vannak lefektetve a mobilitási szabályok, a munka nélküliség vonatkozó szabályok, és így tovább. Ami a szociális jogokról való tárgyalást, a szociális párbeszédet illeti, mi nyilván támogatni fogjuk azt, hogy ennek a rendszere Európa szerte formalizáltabb, erősebb legyen. Nem véletlenül szerveztünk március 25-ére egy szociális csúcs találkozót, ahol pont ezek a témák képezik majd a tanácskozás fókuszát. Meg akarjuk tehát erősíteni a szociális párbeszédet, mert biztosak vagyunk abban, hogy a kollektív tárgyalások az a fórum, ahol a legjobb eredményeket lehet elérni. És a szociális párbeszédet, a kollektív párbeszédet a lehető legfontosabb témák között tartjuk nyilván. Azt hiszem, hogy megválaszoltam a nekem föltett kérdéseket, úgyhogy visszaadom a szót elnök asszonynak. Minister asszony? Hvala vam lijepa. Evo ja ću pokušati e, na sličan način kao i kolega e, grupirati slične e, dakle odgovore u nekoliko različitih tema. Prije svega sva ona pitanja Nos, akkor a szociális politika tekintetében leszeretném szögezni, hogy amikor a szociális politika jövőjéről stratégiailag elgondolkodunk, biztos, hogy alkalmazkodnunk kell azokhoz a gyors változásokhoz, amelyeket az európai országok ö, tapasztalnak a globalizáció kapcsán. És bőven van előttünk kihívás. Folyamatosságra, előrelépésre van szükség. Ha fenntartható rendszert akarunk, akkor stratégiai megközelítésre van szükség nagyon fontos, hogy valamennyi EU-s érintett érdekcsoport egyformán lássa a kihívásokat, és persze, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre. A gazdasági és szociális politikák között meg kell találni a szinergiákat, és a szociális elveket, a szociális jogokat kell a figyelem középpontjába helyezni. Ami a társadalombiztosítási kérdéseket illeti, ez, ezek tagállami szinten szerveződnek, és itt a tagállamoknak komoly kompetenciája van. De az elnökség ezzel együtt szorosan követi, figyeli hogy milyen kezdeményezések merülnek föl ezen a területen. Hmm. Meg szeretnénk erősíteni a szociális Európa építményét. Ideértjük a vérek átláthatóságát, a demek közötti egyenlőség megvalósulását, és így tovább. Az európai szociális jogok nagyon fontos pillére a végrehajtási cselekvési terv. Ezen a területen azt szeretnénk, hogy valamennyi elve megvalósuljon a szociális pillérnek, mert a szociálpolitika jövőjéről való gondolkodásnak, beszédnek ez alapfeltétele. Európa, az Európai Unió a jólét, a felbánás az egyenlő jogok tekintetében világszerte egy fajta paradicsomnak minősül, de a világ nagyon gyorsan változik. Új lehetőségek és új kihívások minket is érintenek, érnek. Úgyhogy erről folyamatosan egyeztetni kell, és minden javaslatot meg szeretnénk fontolni, amit az Európai Bizottság javasol. Mi részrehajlásmentes segítői leszünk a tárgyalásoknak, és tovább szeretnénk erősíteni a szociális pillérét az Európai Uniónak. Az egyik elhangzott kérdés a szegénységgel, a kirekesztéssel volt kapcsolatos. Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos téma. Különösen azért, mert a szociális kirekesztés veszélye Európában is magas, sőt egyre magasabb. Európa szerte érezzük, hogy egyre több az ilyen fenyegetés. Ez akkor válik különösen súlyossá, hogyha a fogyatékkal élők, a gyerekek, a nemzeti kisebbségek és bevándorlók a hátrányos helyzetbe kerülők. Az ő hozzáférésük az oktatáshoz, képzéshez, szociális szolgáltatásokhoz, a munkaerőpiachoz most is ugye a leggyengébb a társadalmi rétegek közül, és ez nagyon kényes terület, ahol előfordulhat, hogy pozitív, proaktív védelmi intézkedések nélkül emberek a társadalom szélére sodródnak. A szociális ellátórendszernek és hálónak ezért mindig figyelemmel kell lennie a legkiszolgáltatottabbak helyzetére. Ezért is gondoljuk úgy, hogy az európai szociális pillért úgy kell tekinteni, mint egyfajta iránymutatást, amely az elérendő céloknak a garanciája. Nagyon fontos, hogy a munkaerőpiac jövőbeli kihívásainak úgy tudjunk elébe menni, hogy a szegénység, a szociális kirekesztés, a szociális igazságtalanság soha ne érjen el egy bizonyos szintet. Merült egy további kérdés is, ami a szociális lakhatást illeti, illetve a hontalanságot. Köszönjük szépen ezt a kérdést. A lakhatási helyzet és ide tartozik a hontalanság kérdése is, egy olyan probléma, amely nagyon sok tagországot érint. És ez egy olyan kérdés, amelyet egy integrált megközelítés keretében kell megoldanunk. Nagyon fontos a megelőzés, illetve az EU szintű támogatás, nyújtás kombinációja. Fontos, hogy javítsuk az adatok gyűjtésének, figyelmelkövetésének módszereit, illetve nagyon fontos számos érintettet bevonni a hontalanság elleni küzdelembe, illetve a szociális inklúzió kialakításába. Ezek nagyon fontos kérdések. Nagyon fontos plusz finanszírozást biztosítanunk, a legjobb gyakorlatok cseréje meghatározó ezen a területen, és ezek olyan pozitív tényezők, amelyek eh, minden bizonyal változást fognak eredményezni. Ezeken a kérdéseken eh, dolgozni fogunk. És egy további nagyon fontos kérdés eh, hangzott még el a fogyatékkal élők helyzetére vonatkozóan. Ahogy bevezetőmben elmondtam, Elnökségünk a szociális inkluzióra szeretne összpontosítani, illetve a fogyatékkal élők jogainak javítására. Az elmúlt évben ünnepeltük a, a fogyatékkal élők Európai Napját, illetve Világnapját. Természetesen meg szeretnénk védeni ezeket az embereket, illetve nagyon fontos, hogy ők is ugyanúgy hozzáférjenek jogaikhoz, illetve joguk van a méltóság teljes emberi élethez. Az elnökség alatt hangsúlyozni fogjuk a horizontális megközelítés fontosságát. Célunk az, hogy ezeket a témákat láthatóbbá tegyük különböző politikai területeken keresztül. Munkánk természetesen ezzel még nem ér véget. Szeretnénk garantálni azt, hogy az összes fogyatékkal élő gyakorolhassa jogait, élhessen jogaival, illetve az ENSZ konvencióján is dolgozni fogunk a fogyatékkal élők helyzetére vonatkozó konvencióval. Nagyon fontos, hogy mindez prioritásunk maradjon. A statisztikai adatok, illetve azok az adatok, amelyeket a közkonzultáció során gyűjtöttünk az Európai Unióban. Nagyon értékes hozzájárulások ehhez a munkához, illetve a jövőbeni tevékenységek kapcsán is értékes betekintéshez segíthetnek bennünket hozzá. Nagyon fontos az összes érintett bevonása EU-s szinten, és nagyon fontos rendszeres megközelítést alkalmazni. Konferenciát fogunk rendezni a fogyatékkal élők helyzetéről, illetve szeretnénk a finanszírozást is javítani. A konferencia alkalom lesz arra, hogy az összes témáról beszéljünk, amelyek az ENSZ konvenciójához kapcsolódnak. A fogyatékkal élők szövetségeinek finanszírozása, az akadálymentesítés, a munkaerőpiaci részvétel a fogyatékkal élő személyek számára, illetve reméljük, hogy széles körű vitát tudunk indítani erről az igen fontos témáról, illetve serkentjük majd az eszmecserét az összes tagország között. Elhangzott egy kérdés az ifjúsági, illetve gyermekgaranciára vonatkozóan. A politikai akarat kulcsfontosságú. Az iránymutatások, amelyeket az európai intézmények megfogalmaztak, nagyon fontosak, nagyon fontos az alapokat jobban összekapcsolni egymással, jobb koordinációt biztosítani az intézmények között. Ezek az elemek nélkülözhetetlenek, hogyha ezt a rendszert eh, erősíteni szeretnénk. A korai beavatkozás szintén kulcsfontosságú, azon kívül, hogy pénz megtakarítására is szükség van, mindez kulcsfontosságú a szociális inklúzió melletti küzdelemben, illetve a szegénység elleni küzdelemben, hiszen mindez egy ördögi kör részét képezi. Várjuk ezt a konferenciát. A gyermekgarancia első szakaszának végén, február 17-én kerül sor itt Brüsszelben. Az ajánlásokon túlmutatóan szeretnénk a vitákhoz hasznos információt biztosítani. Ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy javítsa a keretet eh, a gyermekek jogaihoz kapcsolódóan. És eh, a szegénység elleni küzdelmet, illetően a szociális inkluziót, illetően nagyon sok feladatunk van, és nagyon fontos az oktatáshoz, egészségügyhöz, lakhatáshoz való megfelelő hozzáférés biztosítása mindazon gyermekek számára, akik kockázatnak vannak kitéve. Hogyha jól értettem, akkor elhangzott egy kérdés a nők helyzetével kapcsolatban a munkaerőpiacon. Fontosnak tartjuk a nők bevonását a munkaerőpiacba, hiszen ez a gazdasági függetlenségnek egyik kulcsa, nagyon fontos egyenlő feltételeket teremteni nők és férfiak számára, illetve mindez a fenntartható gazdasági növekedést is eredményezheti, illetve Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a nők nagyobb arányban vehessenek részt a munkaerőpiacon. Integrált megközelítésre van szükségünk, megfelelő jogalkotási keretre, illetve fontos az intézmények szerepét egyértelműen rögzíteni, a statisztikai adatokat kellő figyelemmel kell kísérni. Nagyon fontos a különböző stratégiák kialakítása is illetve az összes intézkedés hatékonyságának értékelése is meghatározó. Voltak még kérdések a demográfiai kihívásokat illetően. Bevezetőmben ezekről a kérdésekről már említést tettem, de hangsúlyoznám még egyszer, hogy szinte az összes EU-s tagország jelentős változások előtt áll a munkaerőpiacon, illetve számos demográfiai kihívás elé néz. Ezen kihívások megoldása nagyon fontos, amennyiben a szociális konvergenciát erősíteni szeretnénk, illetve a gazdasági fejlődés fenntarthatóságát garantálni szeretnénk. A demográfiai kihívásokkal kapcsolatban emlékeztetnék arra, hogy Horvátország promotálta ezt a témát. Ez a téma problémát jelent a mi országunkban. Az EU stratégiai tervében eh, eh, szintén szerepel a következő öt éves időszakra nézve. A téma nagyon fontos számunkra, és remélem, hogy az elnökség ideje alatt erről a kérdésről részletesebben tudunk majd egyeztetni. Mind a negatív demográciai, demográfiai változásokat, illetve azokat a politikákat, amelyek polgárok életminőségének javulását eredményezhetik illetve nagyon fontos, hogy a munka és a család összeegyeztethetősége is jobban megvalósuljon. Szeretnénk az emberi erőforrásokra is összpontosítani, illetve az Európai Unió jövőbeni politikáinak arra kell összpontosítania, hogy ezeket a negatív hatásokat kiküszöböljék, illetve ezek hatását mérsékeljék. Nagyon fontos, hogy a gazdasági fejlődés is ugyanolyan szintet érjen el az egész Európai Unióban. Ha ezeket a kérdéseket sikerül megoldanunk, akkor fogunk tudni megfelelően reagálni a kihívásokra. A soros elnökség tisztában van az összes problémával, amely a demográfiai változások kapcsán megmutatkozik, a munkaerőpiaci problémákkal is tisztában vagyunk, illetve a gazdaságot érintő nehéz kérdésekkel, illetve ezért reméljük azt, hogy széles körű vitát fogunk tudni indítani az említett témákról, azért, hogy a legjobb gyakorlatokat, a tapasztalatokat egymással megoszthassuk, és természetesen ez a konkrét végkövetkeztetések kidolgozásában is segít majd bennünket. Most következik a második kérdéssor, felolvasom a képviselők nevét, akik kérdéseket szeretnének feltenni. Okay, the first one, Madame Tomt. Uh, Tomdasszony, Káza Madame Zalewska, Mr. Danielson, Madame Holmes, uh, Madame Ferrandis,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 szorít az idő, éppen ezért a szabályok szerint kell eljárni. Ez azt jelenti, hogy másfél percet tudok adni a kérdésekre. Köszönöm mindenkinek a megértését. Az első kérdést Tom asszony fogja feltenni. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, köszönöm szépen a miniszter úr és a miniszterasszony előadásait. Nagyon örülök annak, hogy a, az önök prioritásai egy erős Európára is kiterjednek, de e, Európa akkor válhat erőssé, hogyha minden Európai Uniós tagország erős önmagában is, hiszen bármely lánc olyan erős, mint amilyen a leggyengébb láncem ebben a láncban. Számos alap létezik, be, beleértve a kohéziós alapot, és hallottunk a szociális alapról. Önök lesznek felelősek az MFF-fel kapcsolatos tárgyalásokért, és remélem azt, hogy azt fogják majd képviselni, hogy az ELSZEF alapot nem lehet csökkenteni az igazságos átállás alap javára. Örülök annak, hogy mindennél látjuk azt, hogy a demográfiai változások egyre súlyosabb problémát jelentenek, de szeretnénk többet megtudni a megoldásokról. Éppen ezért szeretném, hogyha kézzelfogható megoldási javaslatot dolgoznának ki a növekvő demográfiai problémák kezelésére. Az európai politikák mit tudnak tenni ebből a szempontból? Tudjuk azt, hogy ez a téma nemzeti kompetencia. És utolsó kérdésem mit szeretnének tenni annak érdekében, hogy a fiatalok olyan országokból, mint Horvátország, Szlovénia, az én országom, ne távozzanak fejlettebb országokba, például Európa nyugati részébe. Rondinelli asszony. Thank the ministers for being here with us. Köszönöm. Presentation and for the very detailed... Köszönöm szépen, köszönjük szépen a prezentációkat és a részletes válaszokat is itt a szakbizottságon belül az eszeért felelek, és engedjék meg, hogy visszatérjek erre nagyon fontos kérdésre. Önök is tudják, hogy ez az alap több millió EU-s állampolgárt segít. Biztos vagyok benne, hogy ezt önök is tudják. Először is hadd üdvözöljem a horvát tárgyalási csoportot, a konstruktív hozzáállásukat, az első technikai ülés során, amely ezen a héten volt, üdvözlöm a konstruktív együttműködésüket a technikai témák kapcsán, nagyon gyorsan megoldottuk a technikai kérdéseket, ugyanakkor vannak aggájaim. Aggódok amiatt, hogy a finálnökség során voltak olyan javaslatok a tanácsban, hogy csökkentsük a költségvetést. És a kollégákhoz hasonlóan az is nagyon aggaszt, hogy még több forrást el akarnak venni az ESA Plus-ból, mégpedig a méltányos átállás alap felé akarják ezt átirányítani. Az ESA jelentős pénzügyi csökkentése nagyon nagy hatással lesz a tagállamokra a terepen. Még nagyobb probléma, hogy nagyon fontos elemek kikerültek az ESA Plus-ból, az MFF tárgyalási doboz keretében. Világosá kell tenni, hogy a parlament ellenzi ezeket a bevételeket. Remélem, hogy önök is segítenek abban, hogy erre ne kerüljön sor, amikor és a tárgyalásokra kerül sor. Köszönöm. Rondinelli asszony és Zelenszka asszony a következő utána. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterek! Az elnökség prioritása közé tartozik a Balkán országokra való, illetve a Balkán országok csatlakozása. Ezen kívül a megfelelő minőség megfelelő munkakörülmények biztosítása, ez alapvető fontosságú az állampolgárok számára. Jelenleg illetve a keleti országokra való bővítés a 2000-es évek elején egy összeomlással járt, a keleti országok nem tudnak, nem tudják felvenni a versenyt a nyugati országok, illetve munkára dömping jött létre. A munkaerőpiac önmagában, ugye tőle azt vártuk, hogy kijavítsa ezeket a hibá, hibákat. Mit akarnak javasolni az elnökségük során, hogy elkerüljük azt, hogy ilyen egyenlőtlenségek jöjjenek létre, amelyek ma is akadályozzák az európai projektet? Köszönöm. Zelevska asszony, utána pedig Danielson úr következik. Köszönöm szépen az előadást, köszönöm a horvát eh, minisztereknek az előadást. Nekünk is vannak aggájaink azzal a kapcsolatban, hogy eh, a kohéziós eh, alap eszközei az úgynevezett zöld átállási alapba kerülnek át. Hogyan mérjük el azt, hogy ne csökkentsék az eszközöket, hanem hogy új pénzt teremtsünk, és a bizottság fontos, hogy elgondolkozzon arról, hogy ezt a zöldesítést eh, hogyan tudja támogatni. Dönteni kell arról, hogy mely pénzeket eh, milyen célokra lehet felhasználni. Ön említette a prioritásokat, éppen ezért eh, nagyon fontos lenne egy sorrendet megállapítani azért, hogy kiderüljön az, mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé fontos. Például a digitális kirekesztés kapcsán nagyon fontos projekteket indítottunk el. Nálunk az összes iskolában szélesebb hozzáférés van, az összes eh, tanárképzésben vesz részt, multimediális eh, táblák dolgozik, és ezáltal ezek a, könyege, ezek a projektek fenyegetettek. Már felépítettünk egy stratégiát, és meg tudjuk mutatni azt, hogy hogyan lehet ezt a hosszú távú tanulást segíteni. Sajnos nincs több időt, Daniel Szor, következik és Holmes asszony utána. Köszönöm szépen a szót, köszönöm a minisztereknek, hogy bemutatták az elnökség programját. Az SZND csoport tagjaként számomra nagyon fontos a szociális Európa előtérbe helyezése, illetve a munka körülmények előtérbe helyezése számunkra prioritás. Örülök annak, hogy a horvát elnökség arról beszél, hogy mennyire fontos a szociális ö, ö, tér, nagyon örülünk ennek, és a szociális dialógus és a kollektív megállapodások nagyon fontosak ilyen szempontból. Az a célunk, hogy igazságos és egyenlő lehetőségeket teremtő Európát hozzunk létre, ez kellene a szociális partnerek. A környezetvédelmi politika szintén kulcskérdés, hiszen ez befolyásolja az állampolgárok és a munkavállalók jólétét. A bizottság amikor a Szociális Európáról beszélt, elmondta, hogy egy befektetett euró lehetővé teszi, hogy két eurót kapjunk vissza. Úgyhogy jó munkakörömények nagyon fontosak, hogy elkerüljük a pszichoszociális és egyéb problémákat. Az is nagyon fontos, hogy egy új stratégiát hozzunk létre a munkakörnyezetet illetően. Ez alapvető. Egy új stratégiát kell alkotnunk e kérdésben, hogy globális víziót hozzunk létre, amely lehetővé teszi, hogy megakadályozzuk a munkai megbetegedéseket, a pszichológiai problémákat a munkavállalók esetén. Köszönöm szépen. Madam Holmes and... Holmes asszony, és utána pedig Frandis asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a minisztereknek, hogy bemutatták a horvát elnökség prioritásait. Én a demográfiai változásokról szeretnék kérdezni. Ez egyik fő kihívás, amely az Európai Unió előtt áll a jövőben. Ezek a változások befolyásolják a gazdasági, szociális, kulturális és regionális egyensúlyokat, és hogyha hatékonyan akarjuk ezeket a változásokat kezelni, akkor meg kell oldanunk az állampolgáraink problémáit, bárhonnan is jöjjenek ezek. Azok a fejlesztési mechanizmusok, amelyek segítenek megállítani azt, hogy az emberek elhagyjanak bizonyos régiókat, különösen ami a fiatalokat illeti, lehetővé teszik a jobb összekötetést, a jobb szociális szolgáltatásokat, és a magasabb minőségű munkaerőpiaci lehetőségeket. Az egyik ilyen lehetőség az, hogy regionális stratégiákat fejleszünk ki, a spanyol kormány ezt hangsúlyozza is. Szerintem ez egy olyan elképzelés, amit más régiókban is lehetne használni az EU-ban. Az elnökségi programban, program kapcsán múlt héten Strasbourgban hallhattuk, hogy az egyik kihívás a demográfiai változások leküzdése. Szeretném tudni, hogy milyen intézkedéseket akarnak végrehajtani, hogy jobb lehetőségeket teremtsenek az embereknek a vidéki területeken, és ami pedig a növekedést illeti, hogyan fogják leküzdeni a ö, nyugdíjak fenntarthatóságának kérdését az Európai Unióban. Ferendész asszony, utána pedig Lenoir asszony következik. Köszönöm szépen! Páram már említettek olyan kérdéseket, amelyeket én is szerettem volna. Az Európai Bizottság múlt héten bemutatta az új Green Deal-t, amely akarja küzdeni a klímaváltozást, és klíma semleges gazdaságot szeretne megteremteni. A parlament szempontjából azonban, különösen mi az SZND csoportot, képviselő csoportot illeti, azt gondoljuk, hogy a szociális aspektusokra nem fókuszálunk elég a Green Deal-en belül. Igaz, hogy védenünk kell a környezetet, de a szociális igazságoságra is gondolnunk kell, hiszen vannak olyan sérülékeny csoportok, amelyeket különösen érintenek ezek a változások. Szeretném tudni, hogy a ö, horvát elnökség be fogja venni a szociális aspektusokat a Green Deal-be. Milyen konkrét javaslataik vannak e kapcsán? A finn elnökség során a jóléti gazdaság nagyon nagy hangsúlyt kap, és a programjukban hallhattuk, hogy boldogabb állampolgárokat akarnak látni. A jóléti gazdaságot illetően szerintem valamire nem figyelnek, mégpedig a ö, munkahelyi mentális egészségre. A digitalizáció, illetve a minőségi munkahelyek jelentős kérdések, és hogyha ezeket nem kezeljük, akkor azt fogjuk látni, hogy ö, romlanak a munkahelyek. Mind fizikai, mind mentális körülmények rosszabbak lesznek. Azt szeretném kérdezni, hogy a horvát elnökség prioritásai közé fog ez a kérdés tartozni. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a minisztereknek. Köszönöm, hogy bemutatták, hogy milyen munkát akarnak végezni szociális szempontból. Az Európai Bizottság múlt héten bemutatta az Euró- a Szociális Európa menetrendet. Itt kimondják, hogy egészségügyi szempontból senki sem maradhat hátra, és hogy fel kell venni a közemet a rák ellen. A rák jelenleg az első halálozási ok számos tagállamban, és nagyon súlyos probléma a munkahelyeken is. A munkahelyi halálozások 53%-a a rákhoz köthető. Évente 120 ezer munkahelyi elhalálozás köthető a, a rákhoz. A, az önök programja megcéloz azt, hogy előmozdítsák a munkahelyi egészséget és jólétet, és az önök elnöksége egybeesik a rákellenes viták kezdetével. Szeretnénk tudni, hogy mit akarnak tenni, hogy ambiciózus terv jöjjön létre a rák elleni harcban, ideértve a munkahelyi egészség kérdését is. Köszönöm. Maxova asszony, és utána Szomedó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a minisztereknek, hogy bemutatták a horvát elnökség célkitűzéseit. Hadd jegyezem meg, ahogy az egyik kollégám is mondta, hogy nagyon kevés specifikus elképzelést látok itt. Tudnunk kell azt, hogy a pénz nagyon fontos, ahogy az egyik kolléga is elmondta, a szociális politika a pénzen alapul. És nagyon helyesen elmondták, hogy öregszik a társadalom. Vajon Európa képes-e arra, hogy szembenézzen ezzel a kihívással? És ilyen szempontból nagyon fontos a szociális rendszerek fenntarthatóságra fókuszálni, nem csak ország szinten, hanem európai szinten is. Az egyik prioritás szerintem az kell, hogy legyen, hogy a 883 dokumentumot előmozdítsuk, a társadalmi biztosítási rendszerek koordinációja. Ez egy nagyon jó lépés lenne. Tudom, hogy nagyon komplex ez a téma. Nagyon örülök annak, hogy próbálják megőrizni az ESA plus még akkor is, hogyha egyes alapokat át akarnak irányítani a méltányos eltárás alapban. Szeretnék köszönetet mondani, hogy előkészítik a fogyatékkal élőkről szóló konferenciát. Nagyon jó lenne, hogyha specifikus következtetéseket fogalmaznának meg itt, a kapcsán, hogy hogyan lehetne segíteni a fogyatékkal élőket, és lenne konkrét kérdésem is, hogyan tudnák támogatni jobban a családokat? Köszönöm. Szomedó asszony és az úr utána. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Bedekovics miniszterhez szeretnék kérdést intézni az agy elszívás kapcsán egyfajta mentális körforgást javasolnak a programjukban az agyleszívás helyett. Hogyan le tudnánk magyarázni, hogy ez a mentális körforgás hogyan tudna helyettesíteni az agyleszívást, és hogy az európai tagállamok hogyan tudnák bevezetni ezt a változást? A második kérdésem a Ladrovics miniszterhez szól. Azon tűnődöm, hogy mi a jelenlegi álláspont a kelet-európai tagállamok kapcsán, ami a minimálbér potenciális növelését illeti, hogyan próbálják meggyőzni őket arról, hogy létrejön egy olyan minimálbér, amely megfelelő életkörülményeket biztosít mindenkinek. Köszönöm. Alabános úr és Taliba úr utána. Köszönöm szépen. Elnök asszony, görögül beszélnék, ha megengedik. Európa Unió szerte az utóbbi évek során azt láttuk, hogy új típusú politikai stratégiák kezdenek megvalósulni, és ezek azt eredményezik, hogy a rugalmas munkaidő, mint alkalmazási forma szinte mainstream formává vált, és a kollektív megállapodások pedig háttérbe szorultak, a garanciák, a jogok erodálódnak. A szakszervezetek egyre nagyobb nehézségben vannak, egyre nehezebb a munkájuk, és egyre nehezebb kiharcolniuk igazságos alkalmazási feltételeket. Ez egyben azt is jelenti, hogy a, az emberek zsebére megy a játék, és egy lefele irányuló spirál verseny alakult ki az országok között, hogy kik tudják olcsóban, úgymond rugalmasabban alkalmazni a munkaerőt. Igen, rugalmasságra van a munkaerőpiacon, és egyre specializáltabbak a munkahelyek, és változnak a kihívások. De most már az egyetemi végzettségűek is kiszolgáltatottak, ami botrány. Tehát ezek szerint az egyetemek sem képeznek olyan munkaerőt, amelyre valóban szükség van? Köszönöm a miniszter hölgynek, miniszter úrnak a bevezetőket, és sok sikert kívánok a munkájukhoz. Elhangzott, hogy az önök elnökségének az egyik prioritása a digitalizáció, a digitális munkahelyek ösztönzése, és hogy Európát versenyképesebbé tegyék ezen a területen. De a rugalmasság mellett, amit a digitalizáció kikényszerít, a munkaerőpiacon. Új ö, kihívások, veszélyek is együtt járnak ezzel. Ezek közül többet látunk már konkrétan. A munka és család aránya, az, azok a mentális betegségek, amelyek az ilyen munkahelyekkel összefüggésbe hozhatók, szaporodnak. Az Európai Unió ugyan beszél már arról, hogy hogy el lehessen tűnni az internetről, a digitális világból, legyen ez az embereknek a joga, ez adott esetben életminősége hatású lehet. A családok életére pozitívan hathat. Önöknek mi erről az álláspontja, és arról az új valóságról, realitásról, hogy most már egyre több az ember, olyan ember, aki otthonról vagy meghatározhatatlan platformokról tehát meghatározatlan helyről dolgozik. Ugye ezek többnyire önálló vállalkozásban teszik ezt, és mit tud tenni az elnökség az online platformokról és on dolgozók érdekeinek érvényesítését. Köszönöm a szót. Örülök annak, amit elmondtak bevezetőikben. De szeretném még azt is hallani önöktől, hogy a horvát elnökség mit kíván tenni a szociális dimenzió erősítéséért a Green Deal tükrében, és persze más európai belső piaci politikák tükrében. Melyek azok a prioritások, ambíciók, amelyek mentén önök a demográfiai változások kihívásainak meg kívánnak felelni, mely specifikus nemzeti és európai politikai területeken tervezik a legtöbb változtatást. Tudom, hogy ez egy nagyon komplex kérdéskör, nincsenek egyszerű megoldások. Itt eljárások, folyamatok, keretekben kell gondolkodni, de hol gondolják, hogy ebben a bonyolult rendszerbe érdemes és szükséges belenyúlni? A szakbizottságunk számára pedig fontos kérdés az is, hogy hogyan tudják egyeztetni a klímaváltozás elleni harc és a munkahelyek minőségért vívott harc céljait egymással. Bischoff asszony és Letike asszony pedig felkészül. Tisztelt miniszterek, köszönöm, hogy eljöttek és tájékoztattak minket programjukról önök is hallották már, és itt is érzékelik, hogy a Foglalkoztatási Bizottság számára a szociális ellátórendszerek koordinációja fontos prioritás. Én vagyok ennek a témának az előadója nálunk, és ezt én különösen kiemelném. Miniszter úr kifejtette, hogy a finn elnökség alatt felértékelődött ennek a rendeletnek a jelentősége a polgárok számára, valóban így van, mert egyre nagyobb szükség van a jól képzett munkaerőre, és ezeket megpróbálják az országok egymástól el is csaklizni. Tehát ez most a Szociális Európa kulcsfontosságú rendeletévé vált, és ebben kell, hogy benne legyen minden, amit akarunk, a mobilitás támogatása, és a polgárok konkrét támogatása. Egy kicsit kiélezném a problémát. Ha nagyon gyengétől, nagyon erősig, egytől hatig lehetne értékelni a mi rendszerünket, és hogy mennyire ambíciózusak a tekintetben, hogy ez a dosszié az önök elnöksége alatt tető alá kerüljön, kérnék egy számot, hogy ezt nevezzék meg. Liszasszony és Peten úr felkészülhet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a minisztereket. Ne Friuli Venezia Giulia. Friuli Veneciából jövök, úgyhogy közel vagyunk, szinte szomszédok vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok közös van bennünk, ami a területi dinamikát illeti. Nagyra értékelem a pilléreket, amelyekre alapozzák a programjukat, ezek nagyon óvatosak és szilárdak. Viszont vannak itt problémák, ami a jog alapot illeti, illetve ami az európai politikát illeti. Azt szeretném tudni, hogy eh, hogyan reagálnak a következő kérdésekre, témákra a határokon átnyúló munkavállalók, illetve a határokon átnyúló mobilitás kapcsán milyen javaslataik vannak a demográfiai problémákra. Mindannyian tudjuk, hogy fennállnak ezek a problémák. A családokat akarják támogatni, vagy pedig inkább az immigrációt. Láthatjuk, hogy milyen problémák jönnek a Balkán útvonalról, és nagyon fontos, hogy itt konkrét megoldásokra jussunk. Aztán, ami a fenntartható, bevonó fejlődést illeti Európában, mi a helyzet a tagállami specificitásokkal, hogyan, le, hogyan fogják ezt a neutrális mediátor szerepet betölteni, nem feltétlen tudnak majd ilyen semlegesek maradni. Thank you. Peter úr. Én is gratulálni szeretnék az elnökség terveihez. Sok sikert kívánok a megvalósításukhoz. Horvátországot nagyon szeretem, szinte második otthonomá vált, és a, a, a megromlott kapcsolatok múzeuma, mint különlegesség, nagyon izgalmas hely. Nos, hát kicsit most ránk is érvényes ez, az angol-európai kapcsolatokra. De most, ha új kapcsolatrendszert építünk a Brexit után, akkor millió kérdés fog felmerülni ebben az önök bizottságában is, ahonnan én hamarosan távozom ennek kapcsán. Ezért érdekelne, hogy a horvát elnökségnek mik a tervei a jövő hét utáni állapotra vonatkozóan. Nagyon sok bérkérdés, szociális védelmi kérdés, minőségi kérdés fog majd felmerülni lesz-e önöknek ideje, energiája arra, hogy az Egyesült Királyság kilépése által felvetett kihívásokra mindre választ találjanak. Köszönöm. Akkor most kezdődjön a második köre a válaszoknak. Ki kívánja elkezdeni a válaszadást? Parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm szépen tisztelt képviselők, köszönöm az újabb kérdéseket. És mivel nem sok időnk van, a mai eszmecsere végéig megpróbálom röviden tömören megfogalmazni válaszaimat, és egyet sem kihagyni közülük. Az első kérdéskörben is már felmerült, és talán nem válaszoltam meg eléggé világosan az előző körben, a digitalizáció és potenciára vonatkozó kérdést. A tagállamokkal nyilván tagállamokat ösztönözzük arra, hogy a digitalizációval kapcsolatos információkat kicseréljék egymással. De mindez csak egy alap, pedig sajnos még ez sem valósult meg minden európai ország között. Márpedig a digitális adatok cseréje alapfeltétele minden tovább lépésnek. Beszéljünk az ISF pluszról, az igazságos átállási alapról. Nyilvánvalóan mi nekünk eszünk ágában sincs az ISF pluszt, a szociális alap új formáját bármilyen módon ö, ellehetetleníteni. Sőt, a következő tárgyalások során a szociális alapot prioritásként fogjuk kezelni az MFF kapcsán is, hogy megfelelő finanszírozást kapjon az új szociális alap. Azon leszünk. Hogy minőségi programokat lehessen majd belőle finanszírozni. Az ISF plusz tehát számunkra a szociális dimenzió megerősítésének alapvető eszköze. És szeretnénk növelni az oktatás színvonalát, a szociális kirekesztés elleni harc hatékonyságát, mindezt valamennyi tagállamban. Ami a bővítést és a kilépést illeti, nem szabad elfelejtenünk, és ez horvát szempontból különösen igaz, hogy alapvetően a bővítést jó dolognak tartjuk, informális módon próbálunk azokkal az államokkal kapcsolatot tartani, amelyek még hivatalosan ugye nem tagok vagy tagjelöltek, de mégis szeretnénk az EU-hoz kötni őket. Zágrában erről egyébként van egy külön gondolkodás, és meg is fogjuk hívni a Nyugat-Balkán munkaügyi minisztereit magunkhoz, annak ellenére, hogy ezek nem EU-s tagállamok, hogy egyeztessünk velük az EU-s célokról és az ő esetleges önkéntes ö, alkalmazkodásukról ezekhez. Ami az időskorúak digitális társadalommal való részvételének segítését illeti, Erről nyilván beszélni kell. A szándék megvan, hogy minél szélesebb körét a társadalomnak bevonjuk a digitalizációba. Azon leszünk, hogy ez működjön, megvalósuljon. Ami a Green Deal szociális dimenzióját illeti, és az erre vonatkozó kérdést, az igazságos átállási alap és a kibővített szociális alap révén úgy látjuk, hogy lesz lehetőségünk a Green Deal okozta társadalmi-gazdasági átállásokat kompenzálnunk, hiszen új munkahelyeket is teremt az átállás, illetve ahol ez nem lehetséges, és a piacokon, a munkaerőpiacon egyensúlytalanságok alakulnak ki, ott közbe lehet majd lépni, és igazságos megoldásokat találni. Tény, hogy számunkra szociális dimenziója a Green Dealnek alapvető jelentőségű, és azon leszünk, hogy ne legyenek vesztesei az átállásnak. Ami a, a munkahelyi egészséget illeti, és különösen a mentális, pszichés problémák összefüggését az új típusú kihívásokkal, ezekről nyíltan kell beszélni. A munkahelyi egészség, lelki egészség kérdése egyre élesebben merül föl valóban. Nagyon gyorsak a munkaerőpiaci változások, és emiatt a családi életbe is betüremkedik a világ gyors változása. Az EBSCO tanácson ezt a témát fel fogjuk vetni napirendi pontként, és a mentális egészség védelmét külön prioritásként kezeljük majd. Elhangzott egy kérdés arra vonatkozóan, hogy szociális ellátórendszereink mennyire fenntarthatóak. Nos, tényleg kihívással nézünk szembe. Már most és a jövőben különösen itt most a nyugdíjrendszerek és egyéb ellátórendszerek, egészségügyi ellátás témáiról beszélek. Biztos, hogy a jövő sok egyre több kihívást hoz majd. Ezek fenntarthatósága működtetése tekintetében. Mi itt is azt mondjuk, hogy az emberi készségekre kell helyezni a hangsúlyt, mert ha képesek az emberek a munkaerőpiacnak megfelelően képezni magukat, akkor annál tovább alkalmazhatóak, annál kevésbé szorulnak rá ellátásokra, annál jobbak az esélyeik a megfelelésre. Tehát skill, skill, skill, az emberi képesség, a kompetencia, a kvalifikáció mindenre a legjobb válasz. A bér tekintetében még a vita elején tartunk, tehát még a szükséges konzultációk nem zajlottak le az Európai Bizottság és a szociális partnerek között, de azt megerősíthetem, hogy ezeket a háromoldalú egyeztetéseket, a szociális párbeszédet mi mindenképpen támogatni, ösztönözni fogjuk az elnökség során. És a szociális párbeszédet az egész EU homlok terébe kívánjuk állítani. A szociális párbeszédet tehát támogatjuk. Ami a munkaerőpiacot illeti, azt gondolom, hogy átvettük az összes kérdést, kivéve Bischoff asszony kérdését, de azt gondolom, hogy ez a kérdés arra irányult, hogy az egy és 6 között adjak érdemjegyet. Ha jól értettem, akkor a hatos a legjobb érdemjegy, és én ennek a dossziénak hatos érdemjegyet adnék. Miniszterasszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Megpróbáltam a kérdéseiket különböző témákba csoportosítani. A legtöbb kérdés a demográfiai kihívásokra irányult. Ennek nagyon örülök, mert a bevezető beszédemben elmondtam azt, hogy tudjuk azt, hogy a demográfiai változások problémát jelentenek nem csak Horvátország számára, hanem az összes Európai uniós ország számára. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy hasonlóan gondolkozunk ebben a kérdésben, illetve hogy az Európai Uniós tagországok képviselői hasonlóan éreznek. Jó látni azt, hogy mindannyian pozitív lépéseket szeretnénk tenni a megfelelő irányba. Amikor a demográfiai kérdésekről általában beszélünk, és figyelembe vesszük az összes Európai Uniós tagország helyzetét, akkor látnunk kell azt, hogy nem az összes EU-s tagországot érintik ugyanazok a kihívások. Ez azt jelenti, hogy bármely ajánlás amelyet megfogalmazunk, fontos, hogy rugalmas legyen, illetve hogy mindez figyelembe vegye a nemzeti és regionális tényezőket. Az ajánlásnak a célja az, hogy a teljes Európai Unióban javítsa a helyzetet. A fiatalok mobilitása is elhangzott, mint olyan téma, amely kapcsolódik a demográfiához. Különösen, ami a fiatalok mobilitását illeti, illetve az aktív foglalkoztatottak kérdéseit. Hogyha szeretnénk megoldást találni erre a problémára, akkor fontos szem előtt tartani azt, hogy az Európai Unió a mobilitás koncepciójára alapszik, illetve a mozgás szabadságának koncepciójára, polgárok szabad áramlásának koncepciójára. Figyelembe kell vegyük azt a tényt, hogy ez egy alapvető jog, amelyet az EU garantál. Az Európai Unió el szeretné hárítani az összes akadályt, amely a munkaerőpiacra történő bejutásnál felmerülhet. Szeretnénk a mobilitást és a migrációt előmozdítani, Éppen ezért nagyon fontos érteni azt, hogy a személyek mobilitása egy alapvető személyi szabadságjog. Természetesen hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy a munka és a család megfelelő módon legyenek összeegyeztethetőek illetve a demográfiai konvergenciára fogunk összpontosítani. Az összes Európai Uniós tagországban ugyanolyan szintű demográfiai egyensúlyt szeretnénk teremteni. Számos képviselő hangsúlyozta azt, hogy erről a témáról csak nemrég kezdtünk el beszélni, az EU stratégiai agendájába nemrég került ez bele. Dubravka Sujica biztos kompetenciájába tartozik ez, aki bizottsági alelnök is, és a horvát eh, soros elnökség széles körű vitát szeretne indítani a demográfiai változásokról. Olyan politikákat, szeretnénk eh, promotálni, amelyek javítják a család és a munka jobb összeegyeztethetőségét, megerősítik a családi életet, és egyensúlyt teremtenek. Mivel a folyamatnak pusztán az elején járunk, először a jelenlegi helyzetet kell elemeznünk, a jelenlegi problémákat kell, hogy megvizsgáljuk nemzeti szinten, és a teljes Európai Unió területén. És aztán az eredmények alapján próbálunk majd meg végkövetkeztetéseket megfogalmazni. Elhangzott egy kérdés a vidéken élő fiatalok helyzetére vonatkozóan hogy őket hogyan tartsuk ott meg, illetve az agyelszívás általánosabb jellegű problémájával kapcsolatban is elhangzott egy kérdés. Örülök annak, hogy ezt a kérdést felvetették. A távol eső vidéki térségekben élő fiatalok problémáját felismertük, ez egy olyan kérdés, amelyet kezelnünk kell. És azt is látnunk kell, hogy a mai fiataloknak nagyon sok új lehetősége van, olyan lehetőségek is, amelyek eh, nem léteztek néhány évvel ezelőtt. A 21. században élünk, minden elérhető, és eh, a fiatalok mindenbe bekapcsolódhatnak és a fiatalok sokkal mobilisabbak, mint korábban. Utazhatnak, tanulhatnak más országokban, formális és nem formális oktatásban is részt vehetnek, választhatnak, és maguk választhatják meg azt az életet, amelyet szeretnének maguknak. Tehát nagyon fontos látnunk azt, hogy a mai fiataloknak is vannak problémáik, a szociális kirekesztés, a munka helyek hiánya. És ez különösen akkor igaz, illetve akkor különösen igaz, hogyha ezek a fiatalok vidéken élnek. Éppen ezért három fontos prioritást definiáltunk, ezek szerepelnek majd a tevékenységeink középpontjában. Az első a vidéken és távoli térségekben élők helyzetére vonatkozik. Megpróbálunk foglalkozni az ő problémáikkal, az ő helyzetükkel, és megpróbáljuk a szektorokat átfogó intézkedéseket is megvizsgálni, hogy jobban tudjuk őket segíteni. A második téma, amivel foglalkozni fogunk, a fiatalok érdeklődésének felkeltése, több információ, eljuttatása, és ezt a tanácsi találkozón is meg fogjuk vitatni, amelynek témája a fiatalok, sport témák lesznek. És van egy további kérdés, ami szintén kapcsolódik a vidéken élő fiatalok problémájához, az agyelszíváshoz, ez pedig az EU és a fiatalok közötti párbeszéd erősítése. Ennek a párbeszédnek a hetedik ciklusa indul el, nagyon fontos, hogy a fiatalok bekapcsolódjanak a döntéshozatalba, és állásfoglalást fogunk kialakítani. Végül pedig jeden köszönetet szeretnék mondani egy képviselőnek, aki megemlítette a horvát fővárost, Zágrábot, itt igen jelentős a kulturális kínálat. Köszönöm, hogy megemlítette a megtört kapcsolatok múzeumát. Sajnáljuk azt, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, de természetesen tiszteletben tartjuk a brit polgárok döntését. Szívesen látjuk Önöket hazánkban, illetve fővárosunkban. Köszönöm. Köszönöm szépen mindkét tisztelt vendégünknek a bevezetőt a horvát soros elnökség képviseletében. Köszönjük szépen, hogy válaszoltak speciális kérdéseinkre, Mindez megmutatja azt, hogy a képviselők érdeklődnek a közös portfólió iránt, nagyon ambiciózusak ezek a tervek, és természetesen szívesen találkozunk önökkel ismét. you. Bye. And now, if you allow me... Most pedig, hogyha megengedik, akkor visszatérek az első napirendi pontra, azaz a napirend elfogadására. Mindannyian uh, Hallottuk azt, amit Paden úr mondott a Brexit-tel kapcsolatban. Én erről gondolkoztam. Először néhány rövid szót mondanék az eljárásról, illetve mi az, ami a levélhez vezetett a vélemény helyett. Az 56-os szabály értelmében választottuk az eljárást. Először egy szokványos véleményt szerettünk volna jelentéstevőkkel, módosítókkal, viszont a rend annyira hektikussá vált, mivel különböző folyamatok indultak el az Egyesült Királyságban, és éppen ezért egy rugalmasabb munkaformát kellett választanunk, és ezért készítettek a koordinátorok egy levelet, és ezt az Employment Szakbizottság megerősítette. Köszönöm a koordinátorok munkáját, és ennek köszönhetően a legmagasabb szintű a rugalmasság, és a legutóbbi fejleményekre tér ki az utolsó verzió. Az eljárás demokratikus volt, teljes mértékben átlátható, Most két opció áll nyitva előttünk. Az A értelmében rövid vitára kerülhetne sor ma 11 órakor, illetve 11 óra után néhány perccel. A koordinátorok kapnának szót, illetve mindazok, akik szót kérnek, illetve eh, Paten úr, hiszen ő volt az, aki ezt a pontot felvetette. A B verzió értelmében ma rövid eszmecserére kerülne sor ugyanilyen eljárás keresé, keretében. És ezután vagy a délelőtti vita után kerülne sor a szavazásra, de szavazhatunk a délutáni vita után is. Ez volna tehát a két lehetséges opció. Én magam az A verziót részesíteném előnyben. Van-e valaki, aki bármit hozzá szeretne fűzni az elhangzottakhoz? Petten úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is nagyra értékelem az önrugalmasságát. Nagyon nehéz feladat, nagyra értékelem mindezt. Személy szerint én a második opciót támogatnám, hogy délután szavazzunk, hiszen azok, akik nem tudtak erről a problémáról, nem tudták azt, hogy hozzászólhatnak a vitához, most már 5 perc elmúlt 11 óra. Ha gyorsan döntést hozunk, én a második megoldást támogatom, Jongeris asszony. Én az első opciót támogatom, hiszen ezzel megakasztjuk a szavazási részt, és nem tudom, hogy hányan lesznek majd itt a délutáni részben, hogy szavazhassunk. Tehát nem gondolom, hogy más lehetőségünk, mint sem, hogy az első verziót válaszok, Rátke úr, szavazzunk! Mindenkinek szoros a napi rendje. A szavazás fontos, és a kollégáktól nem várhatják azt, hogy mindent átszervezzenek ma. Még valaki? Akkor az A verziót választjuk, és most kezdjük a vitát. A frakció képviselők kapnak szót, de mindenki mondja el, kérem, hogy valaki koordinátorként akar-e felszólalni, vagy valaki más nevében. Először Rátke úr. Elindítottuk, tehát most a vitát. Vita lesz akkor most, mielőtt szavazunk. Miért nem szavazunk pusztán? Azért, mert az átválasztottuk, hogy legyen egy rövid vita a kérdéssel kapcsolatban, mindezzel kapcsolatban, amit Peten úr felvetett, Piszlár úr. I understood that this is option A. Én értem, hogy ez az E opció, és úgy értettem, hogy ez az E opció. Rendben, mindannyian így értettük, Ratka úr. Én szavazni szeretnék most. Igen, de nem ez az e opció. Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy kilép az Unióból, én meg úgy döntök, hogy szeretnék szavazni. Jó, rendben, mondja az elnök, akkor van a harmadik opció is, ha a C vagy harmadik opció az, hogy nem vitatjuk meg a témát, hanem azonnal szavazunk. Rendben. Tehát akkor most már három opciónk van, Jungerius asszony. Radká úr hozzászólása kapcsán. Én annak a kollégámnak adnám meg a szót, illetve a felszólási időmet, aki megírta a levelet. Pizarro úr. Mindjárt elkezdjük, de hát akkor most mindenkinek világos, hogy nagyon rövid megbeszélést tartunk, és akkor utána szavazunk. Pizarro úr, tessék, az SND részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljes mértékben egyet értünk a levél megfogalmazásával. Azt gondoljuk, hogy nagyon jól tükrözi azokat a megbeszéléseket, amely a bizottság, amelyek a bizottságon belül folytak. Az új megállap, a régi megállapodás alatt élünk az új megállapodásra. Meg kell védeni a szociális jogokat és a munkavállalók jogait. a, már nem a négyes mellékletben, hanem a politikai nyilatkozatban találhatók, és így nem ugyanaz a jogi értékük, mint a régi négyes mellékletben. Az a helyzet, hogyha az átmeneti időszakon nem hosszabbítjuk meg, az a kockázat áll fenn, hogy 2020 végére egy olyan helyzet jön létre, mint hogyha megállapodás nélküli Brexit történne. Ezt mindannyian akarjuk kerülni. A mi álláspontunk igencsak hasonló ahhoz, amelyet az Egyesült Királyság képvisel. Nem csak a par, az Európai Parlamentben aggódunk a Lordok háza is nagyon aggódik, ezt láthattuk tegnap. Az Európai Parlament a tanácsal és a bizottsággal felléphet, hogy biztosítsa, hogy az összes tárgyalás, amely az együttműködési megalapodáson vonatkozik az Egyesült Királyság és az EU között, ne jusson zsákutcába a szociális jogokat illetően teljes mértékben támogatjuk tehát ezt a levelet. Köszönöm szépen, Ratke úr, vagy bárki, aki a frakcióból fel szeretne szólalni. Köszönöm szépen, nem kell sok idő, hogy elmondjam a véleményemet. Együtt hoztuk létre ezt a levelet, tudjuk ezt azért támogatni. Nagyon sok vita övezte, viszont a szakbizottság véleménye világos, ezt mi tudjuk támogatni, és reméljük, hogy hamarosan elfogadjuk. Piszláró úr. Köszönöm szépen. Mónika Szebeler asszonynak szeretném megadni a szót. A Rinyó a fiatalok kérdését hangsúlyoztam. Az átmeneti időszak után még mindig nem látunk tisztán, hogy milyen lesz a részvétel az Egyesült Királyság EU-s programokban, mint mondjuk az Erasmus+, Plus, és figyelmeztetünk arra, hogy nagyon fontos fenntartani annak a lehetőségét, hogy az átmeneti időszakot 2020 után is kiterjeszthessük, hogy elkerüljük a no deal helyzetet és ennek a katasztrofális következményeit az emberekre és vállalatokra. Köszönöm szépen! Sorry, thank you. Köszönöm. Zöldek, Langenzében asszony. Hansen asszony. A Brexit potenciálja, hogy drasztikusan csökkenti a munkavállalók jogát, az egyenlő feltételek megtartása kikerült a kilépési megállapodásból, és az alkalmazási standardok most már nem kötelező érvények. Nagyon nagy a veszély, hogy a munkavállalók jogai csökkentik az Egyesült Királyságba, hogy versenyképesek maradjanak az EU-val szemben. Ezen kívül Boris Johnson megakadályozta annak a lehetőségét, hogy 2020 utánra kiterjesszük az átmeneti időszakot, és hát nagyon valószínű, hogy eddig nem sikerül az Egyesült Királyság kormányának helyettesíteni az összes EU-s jogszabály, jogszabályt, így no deal Brexithez juthatunk, amelyben nem védjük meg a munkavállalók jogait, pedig a munkavállalók jogait nem lehet feláldozni a kompetitív vitás előnyére. Ez a hozzáállás azonban lehetővé teszi, hogy az Egyesült Királyság ezt tegye. tennünk kell, hogy ez a munkavállalók jogait az Egyesült Királyságban megvédjük most és a jövőben is. Köszönöm szépen! Zsami asszony, vagy bárki a frakció részéről. Én nem osztom teljes mértékben ezt az állásfoglalást. Azt gondolom, hogy nagyon sok kritika nem megalapozott, különösen ami a kormányt illeti tiszteletben kell tartanunk a britek döntését, és nem vagyok benne biztos, hogy ezek az aggodalmak megalapozottak, legyen szó szociális vagy adóügyekről. Nem arról van szó, hogy meg akarjuk akasztani a szekeret, és meg akarjuk akadályozni, hogy a britek kilépjenek az EU-ból, úgy erről döntöttek, és én nem kétlem azt, hogy mindannyian együtt érzünk, együtt vagyunk. Azt szeretnénk, hogy új kereskedelmi kapcsolatok jöjjenek létre az EU és az Egyesült Királyság között, illetve a világ összes országában. Rafalszka Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, az én frakcióm támogatja ezt a levelet, és támogatja a benne foglalt pontokat is. Folyamatosan arról beszélünk, hogy meg kell védeni az állampolgárok jogait az EU-ban, és itt munkavállalókról, de munkaadókról is van szó. Vilomszán úr, köszönöm szépen. A mi álláspontunk az, hogy a britek úgy döntöttek, hogy kilépnek az EU-ból, mi ezt tiszteletben tartjuk. A kérdés az, hogy a jövőben milyen kapcsolatunk lesz, és számukra teljes mértékben világos, hogy olyan kapcsolatra kell törekedni, amelyben nincs lehetőség a szociális dömpingre, a bér dömpingre, és amelyben tiszteletben kell tartani a szociális standardokat. A levél lesz, kifejez, éppen ezért mi támogatjuk. Köszönöm. Most pedig Páten úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A napirendhez képest azt szerettem volna, hogy a levél, amennyi világosan kimondja, illetve amely kapcsán világosan kimondjuk, hogy a szakbizottság megvitatja ezt, és ez világos, hogy nem történt meg. Köszönöm szépen ezt a rugalmasságot, köszönöm szépen, hogy megvitathattuk a szakbizottságban a levelet. Én úgy éreztem, hogy nem tudtam importot biztosítani a levélhez, hiszen ez az eljárás megakadályozza. Szerintem ez demokratikus deficitet jelent. Ami a, magát a véleményt, illetve a levelet illeti, nagyon sok olyan dolog van benne, amit támogatnia kell a szakbizottságnak, viszont vannak olyan specifikus pontok, illetve olyan megfogalmazások, amelyekkel nem tudok egyetérteni, illetve amelyeket ellenzek, illetve vannak olyan dolgok, amelyekkel nem értek egyet, amelyeket az Egyesült Királyságbeli kollégám fejezett ki. Valaki mondta, hogy politikai nyilatkozattá vált a kilépési megalapodás. Ez a szakbizottság próbálja támogatni azokat a szabályokat és rendelkezéseket, amelyek fontosak egy olyan tagállam kapcsán, amely kilépett. Nagyon erős standardok vannak minős, a minőség terén, a minimálbérek terén, és szerintem az EU-nak kell abban, hogy képes ezt megvédeni. Én ezt a levelet nem tudom támogatni az elhangzottak miatt. Köszönöm. Köszönöm szépen Patten úrnak is. Nem, én határoztam meg a szabályt, nem én határoztam meg a 7 ö, percet. Szerintem mindenki elmondta, amit szeretett volna, csak azért, mert ön nem ért egyet a levéllel, az nem azt jelenti, hogy nem demokratikus az eljárás, és nem átlátható, nagyon is átlátható volt, és nagyon is demokratikus volt, és az 56-os szabály alapján jártunk el, nincs semmilyen más kötelezettség, kivéve az önök oldaláról, és ahogy láthatja, engedtem, hogy megvitassuk a témát, mielőtt még szavaznánk, ennél többet nem tudok tenni, Páten úr. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy ennyire konstruktívak voltak. Most pedig elkezdjük a szavazást. In electronic vote. Elektronikusan szavazunk. Yes, yes, yes. So the first one would be the European globalization. Az első az európai globalizációs alkalmazkodási alap. Electronic votes. Elektronis szavazás, roll szavazás, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. Now we get to the letter. A levél következik. A Brexit kapcsán. Elektronikus szavazás név szerinti szavazás, megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Tízes. Mentesítés. Az első az Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények javításáért mentesítése. Okay, amendment one in norm... Első módosítás, normál szavazás, ki az, aki támogatja, ki az, aki ellenzi, tartózkodók, elutasítottuk. Első kompromisszum. kez aki támogatja, kez aki ellenzi, tartózkodók. Elfogadtuk. Most a B kompromisszumról szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. D kompromisszum, ki az, aki támogatja, aki jellemzi, tartózkodók, elfogadtuk. 9-es módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. 10-es módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. C kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. es módosító második része, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. E kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. 18-as módosítók, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, visszautasítottuk. 19-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. 20-as módosítók, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. 21-es és 22-es módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítottuk. És végső szavazás, népszerinti szavazás, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizen- 11-es napirendi pont az munkahelyi egészségügynökség kapcsán. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum, elnézést, mondja az elnök. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 18-as mellette, ellene tartózkodás. Ellenőriznünk kell a 18-ast szavazógéppel, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig a záró szavazás következik, név szerint megnyitom. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 12-es napirendi szavazási pont az ITS-ről. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os és 17-es mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Név szerinti szavazás következik, megnyitom, lezárom, nagy többséggel elfogadtuk. 13-as témánk jön. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor most jön a zárószavazás. Név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 14-es, 1-es mellette, ellene,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 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös módosító első rész mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a dolog. A 25-ösről géppel is szavazunk, mert az első részéről megnyitom, lezárom a szavazást, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 30-as mellette ellene elfogadtuk. 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás, <clears throat> elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, ta, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Név szerinti zárószavazás következik. Megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 15-ös témánk jön. Valami nem működött? Jó, akkor hozzászámoljuk. Vagy Ismételjük meg a szavazást? Mit javasol? Na jó, akkor megnyitom erről az utolsó újra a szavazást, lezárom. Ha mindenki szavazott, akkor most zárom le a szavazást, és elfogadtuk. 15-ös témánk jön. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, Elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tizen D kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 21-es mellette, pontosan 22-esel együtt, mellettük, ellenük tartózkodás Elutasítva. Név szerinti zárószavazás következik. Megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor le is zárom. Elfogadtuk, nagyszerű. A módosított szöveget. End. Yeah, for, sorry, but we have to get now get back. Vissza kell térnünk a kettes témához, ahogy abban megegyeztünk. Az elnök közleményei elmaradtak. Minden 20 nyelvre most van tolmácsolás, ezt kell bejelentenem, valamint azt, hogy az Econ Ample tanácskozás az éves fenntartható fejlődési stratégiáról, a gazdasági párbeszéd Dombrovskis alelnökkel, Gentiloni és mit urakkal 27-én hétfőn lesz. 4 órakor kezdődik az ülés, 5.30-ig tart, és a FISK Chemical Package-ről szóló Econ vitához csatlakozik. És 5.30-tól 6.30-ig tart ez a rész majd. <clears throat> Azt hiszem erről mindenki kapott tájékoztatást e-mailben is. A harmadik bejelenteni valóm februárban az, az Európai Parlamenti Hét vagy két nap, 18-19-én lesz, az Ample Bizottságnak el kellett törölnie azt a két és fél napot, amit ide terveztünk. A 20 napon a slotunk megmaradt, az Ample Bizottság ezt a slotot arra fogja használni, illetve, hogy már február 17-én előkészülünk, és 5 órakor délután, tehát 17-én lesz egy előkészítő ülés 5.30-tól 7-ig, és aztán 20-án csütörtökön, ahogy azt terveztük, reggeltől estig. Hármas bejelenti napi, bejelenteni valóm, vagy hát kérdésem, hogy van-e a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban bárkinek megjegyzése, nem látok ilyet. Ötös napirendi pontunk jön. A 74-es szabály kapcsán folytatott egyeztetések a szociális alapról, az erről való beszámoló Kassa úr. Brief. As you very well know, the report on ESF Plus was az ESF plusz kapcsolatos tárgyalások lezárultak első olvasatban. Az Európai Parlament tárgyalási mandátumát egy szavazattal megerősítettük, már október másodikán, 2019-ben a karácsony előtt indult el a trialógus, a társ jogalkotók az első trialóguson hangsúlyozták prioritásaikat. A technikai témák elkezdték a munkát, amelyeket politikai szinten is meg kell majd erősíteni. Ahogy korábban elmondtam a szakbizottsági ülésen ma, ellenezzük az ESF plusz bizonyos részét nem szeretnénk betenni az MFF boxba, az ECON jelentéstevőjével szeretnénk együtt dolgozni. Az MFF kapcsán azért, hogy a parlament jogai érvényesülhessenek. Az első technikai ülés az elmúlt héten hétfőn került sor. A tárgyaló csapatunk kitűnő munkát végzett a technikai kérdések megoldásában. Köszönöm. Köszönöm, köszönjük a tájékoztatást Kásza úrnak. Most pedig Maxova asszonyt fogjuk meghallgatni a sofőrök kiküldetését illetően. Köszönöm szépen! Tisztelt kollégák, engedjék meg, hogy összegeztem a legutóbbi fejleményeket a sofőrök kiküldetése kapcsán 2019. November 11-én került sor a negyedik trialógusra, három részről volt szó a csomag kapcsán, számos megállapodás született, például a szöveg harmonizációját illetően nemzetközi szállítási útvonalakat illetően sikerült figyelembe venni a az intergrupok közötti cserét harmadik országok felé, illetve az, az adminisztratív együttműködést, illetve most következik a második olvasat, és a titkességtől kapott információk alapján a foglalkoztatási szakbizottság nem kapcsolódik be további tárgyalásokba. Január 21-én szavazás volt, a TRAN szakbizottságban 27 mellette 21 ellenem, 49-en voltak jelen. Április 21-én kerül sor a következő szavazásra, a plenáris ülésen fogunk szavazni májusban a csomagról, vagy legkésőbb júniusban. Nagyon fontos elmondani azt, hogy a tanács álláspontja a lényeges kérdéseket illetően igen közel áll a parlament elképzeléseihez. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy ilyen rövid volt. Wilmsen úr az anyaggal kapcsolatban van megjegyzése? Igen, nagyon röviden el szeretném mondani, hogy a baloldal nevében üdvözöljük a kiküldetéssel kapcsolatos eredményeket. Örültünk volna annak, hogyha nem lett volna derogáció a kiküldetési szabályok alól. Tudjuk azt, hogy a hosszú és kemény, illetve hosszú kemény tárgyalások voltak eh, minden oldalon, ezzel tisztában vagyunk, azért, hogy a csomag megszülethessen, és éppen ezért nagyon sajnálatos az, hogy az újonnan kijelölt, bizottsági alelnök Dombrovskis most megpróbálja alásni azt az alkut, amelyet a társadalkotók tető alá hoztak. Ez csak úgy érzi, hogy a dekarbonizációnak ellenében megy a sofőrök kötelező visszaküldésén úgy érzem, hogy ez nonsens, hogyha Nyolc héten keresztül utaznak a sofőrök kabotás keretében, akkor létrehozhatnak cégeket ezekben az országokban probléma nélkül. Nem gondolom, hogy ez a zöld átállást veszélyeztetné. Aggasztó az, hogy a bizottság folyamatosan azt mondja, hogy a szociális dömping és a postafiak cégek nem járhatnak kézbe a kézben a zöld általása. Mi ezzel egyáltalán nem értünk egyet. Köszönöm. Most Ratke urat fogjuk meghallgatni. A minimális feltételeket illetően, ami a maximális napi és heti vezetési időket illeti. Igen, rövid tudok lenni, de németül folytatom. négy triagos után mindenki annyira fáradt volt, hogy végre kompromisszum született. Én úgy érzem, nagyon örvendetes az, hogy mindenki úgymond engedett egy kicsit, tehát sokáig beszélhetnénk arról, hogy hol szerettünk volna többet, de tény az, hogy itt végre született egy eredmény. Azt gondolom, hogy ez jól képviselhető ez pedig fontos számunkra. Fontos az, hogy a két hetes referencia keretnél, a pihenési időknél nem történt változás. Két hét után egy szokványos pihenési szünetet kell tartani a nemzetközi szállításban. A tamács nyomására van egy kivétel, hogy két rövidített szünetet kombinálni lehet egymással, de erre világosak a szabályozások, és ezek csak a tényleges származási országon kívül vonatkoznak, ami az új tahográfok bevezetését illeti. A nehéz gépjárműveknél létezik egy terv, ugye ez 2025-ig valósuljon meg. Ez egy olyan pont, amely fontos volt számunkra. Fontosnak tartottuk azt, hogy a könnyű tehergépjárműveknél ez megvalósuljon, 2026-ig kell ezt bevezetni a, a nehézgépjárműveknél. És azt gondolom, hogy nagyon fontos volt a, a sofőrök számára, hiszen az elmúlt években megéltük azt, hogy a könnyű um, gépjárműveket használták fel azért, hogy kitrükközzék a tahográfokat, tehát a sofőrök terhére valósították meg ezt a vállalkozások, tilos aludni a vezetői fülkékben, és úgy érzem, hogy a sok kritika mellett ez egy kiegyenlített megoldás, és sok minden, amit szerettünk volna a szakbizottságként benne van a csomagban. Köszönöm. Áttérünk a 16-os napi rendi pontra. Az Eurofund előadását fogjuk meghallgatni. Nagyon szorít az idő, öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy eljöhettünk ki ez ülésükre. Rövid az idő, hosszú az előadásunk, de néhány eh, szlájdot át fogunk eh, ugrani, azért, hogy több idő maradjon a vitához. Ezeket a kérdéseket fogjuk megvizsgálni, szólok néhány szót majd arról, hogy hogyan eh, lehet összehasonlítani a kollektív tárgyalásokat, komparatív adatokat fogunk megmutatni, és különböző tipológiákat is megvizsgálunk majd, és nem csak a saját kutatásainkra támaszkodunk mindenben, hanem az ILO, az OECD és a bizottság, valamint az Eurostat munkájára is. A tartalmi kérdések tehát kiterve a diagram stilizált modellje egy ipari kapcsolatok rendszernek, inputokkal, outputokkal, az általános környezet tartozik az a szereplők, folyamatok, és mindenben a kollektív szerződések központi szerepet töltenek be. Az inputok összekapcsolnak az outputokkal, és aztán létezik a hatás a termelékenységre, a fizetésekre, stb., és ennek hatása van a környezetre. Amit a kollektív szerződésekről el tudunk mondani, hogy ezzel központi jelentőségűek a rendszer minden egyes eleme esetében. Ami a környezetet illeti, ez nagyon fontos az egyensúly szempontjából, a jogalkotó, illetve a kollektív szerződések céljai szempontjából, ahogy látjuk a foglalkoztatói szervezeteket, szakszervezeteket, ezeket különböző szempontok alapján lehet összevetni, Ami a folyamatokat illeti, a kollektív szerződés az egyik legfontosabb folyamat, és itt a legtöbb szintet összevetjük egymással, megnézzük azt, hogy mit tesz az állam azért, hogy támogassa a kollektív szerződéseket a gazdaság nem szervezett része esetében, hogyan lehet a koordinációt könnyíteni, ami pedig az outputokat illeti. Itt két formája van a szabályozásnak, a kollektív szerződések és a, a munkaszerződések. A különböző adatokat a különböző elemek alapján tudjuk megvizsgálni, átugrom a következő szlájdokat, röviden kommentálom őket, szakszervezeti sűrűség, munkaerő arány, akik szakszervezetekbe tömörültek, mindezek fontos szempontok, és országonként igen nagy a különbség. szemüveg nélkül a mintát nehéz követni. Az Észak-országokban sok szakszervezetben tömörült munkavállaló részletek Belgiumban, és itt ösztönzők léteznek a szakszervezetek kapcsán, és az ábra másik oldalán Kelet és Közép-Európában a szakszervezetek sűrűsége viszonylag alacsony, de Spanyolország mellett Franciaország is ide tartozik, tehát itt nincs egyértelmű megosztottság. A következő 15 vagy 16 év alatt vizsgálja mindezt. Itt általános a csökkenés különböző mértékben, belétve azokat a közép-kelet-európai országokat, akik részt vesznek ebben az ábrában, itt látjuk őket, és az északi országokban továbbra és erőteljes a szakszerzeti szerveződés, ami a munkáltatókat illeti. Itt az adatok nem feltétlenül összevethetőek, nagyon különböző szintén a kép. Itt a munkaerő arányt vizsgáljuk meg, amelyek egy foglalkoztatói szervezethez csatlakoztak. Itt is más a minta, Franciaország, Spanyolország, ahol alacsony a szakszervezeti sűrűség, igen sűrű a munkáltatói szervezetekben történő tömörülés. Itt részben változott a kép, azok az országok, ahol nagyobb a sűrűség, viszonylag stabilak maradtak, másút vegyes ez a kép, növekedésekkel, csökkenésekkel, és azt gondolom, hogy fontos látni azt, hogy a foglalkoztatói szervezetek sűrűsége még meghatározóbb, mint a szakszervezeti sűrűség, hiszen amikor az általános lefedettséget vizsgáljuk, a kollektív szerződések hatása teljes rendszerben, akkor ez nagyobb súlya esik a ladba. Nagyon sok olyan információ van a szlájdon, amelyet most át fogok ugrani. A kis három szögeknél minél magasabban szerepelnek ezek, egyre annál inkább központosított szerződési szintet jeleznek. Itt látunk általános kapcsolatot a lefedettség és a kollektív szerződések között, ahol a magas szintű lefedettség létezik, ez különböző dolgokat tükrözhet, a szervezeti sűrűséget, a szereplők sűrűségét, illetve az állam szerepét abban, hogy hogyan támogatja a kollektív szerződéseket, például Franciaország, az ábra jobb oldalán szerepel, ahol sűrű a kollektív szerződésbeli lefedettség, még akkor is, hogyha a tömörülési sűrűség kevésbé erőteljes. It's, it's hard to read. Uh... Ezt talán nehéz elolvasni. A fő üzenet az, hogy illetve nehéz értelmezni, a lényeg az, hogy ahol a kollektív szerződések rendszere nyomás alatt van, bizonyos országokban, nagyon sok országokban, a, a, a nagyon sok országban, Ausztriában, Belgiumban, az északi országokban, Franciaország, Franciaországban magas marad a kollektív szerződések aránya. A két következő ábra kapcsán két dolgot szeretnék mondani. Ez egy sematikus ábrázolása a kollektív szerződéseknek. A, a csúcson a három oldalas vagy két oldalas, két oldalas szerződések szerepelnek. A, um, szektorális szint a legfontosabb a kollektív szerződések szempontjából. Itt a 15 országot mutatjuk be, a következő ábrán pedig a 13 nemrég csatlakozott országot. Itt a legfontosabb szint az a vállalati szint, nem akarok belemenni a részletekben. Az utolsó pár percben, mielőtt még átadom a szót Krisztiánnak, megnézzük a klasztereket tereket és a tipológiát. Ezt a munkát egy nagyon elismert tudós alkotta, ő alkotta meg ezt a tipológiát. 2008-ból jön, és láthatják, hogy melyik országok tartoznak egybe vagy össze. A következő ábrán, ha bár ezt is nehéz értelmezni, szeretném átfutni a fő pontokat. Az északi országokban korporatizmus figyelhető meg, erőteljes szervezetek vannak itt, és relatív elcentralizáltak a kollektív szerződési metódusok. Aztán közép-nyugaton szociális partnerség modellt, partnerség modellt láthatunk. E, itt igen intézményesített formája van az alkalmazottak képviseletének vállalati szinten. Aztán, ha délre megyünk, akkor nagyon erős az állami ö, jogszabályoktól való függés. Aztán ö, láthatjuk itt a decentralizált kollektív szerződéseket, gyenge szociális partnereket, Közép-Kelet-Európában, és hát emlékezünk, hogy 2008-as ez a munka. A decentralizált kollektív szerződések elemeit keveri, ezt a, keveri ez az állami modell elemeivel. Pár pontra szeretném felhívni a figyelmet a predomináns szint, a az észak, illetve a közép-nyugati rendszerben a szektor a legfontosabb, délen a vállalat, nyugaton pedig, és közép-európában Közép-Európában szintén a vállalat. Az állam szerepe különböző, nincs intervenció a liberális rendszerben, északon korlátozott ez a szerep. A közép-nyugati rendszerben egyfajta shadow metódusról beszélhetünk, és délen pedig gyakoribb a beavatkozás nyugaton, illetve közép-kelet-európában az állam jelentős szerepet játszik. Aztán a, a hatalmi megoszlás északon munkaerőorientált, kelet-nyugaton kiegyensúlyozott, délen változó, és állam által vezetett közép-keleten. Végül még a kollektív szerződések stílusáról szólnék pár szót. Az integratív kollektív szerződéseket meg kell különböztetni, amely a vállalat és a szociális partnerekre alapozó modellben található meg, a disztributív és konfliktorientált modelltől, amely délen és nyugaton jellemző. Itt nem csak a disztributív jelleg a fontos, hanem a hozadott érték megteremtése, ez ahhoz kapcsolódik, hogy nagyon erős az alkalmazottak képviselet ebben a, ebben a két modellben. Most pedig megadom a szót Krisztiának, aki elmondja 2008 óta mi is történik. Köszönöm szépen, nagyon gyorsan folytatnám. David már említette, hogy mik azok a fő trendek, amelyek jellemzők. Régóta és a válság felgyorsította azt, hogy az elmúlt 15-20 évben főként két dolgot láthatunk, a kollektív szerződések decentralizációját, különösen a szektorális szinten, sőt vállalati szinten. Ez az első fő trend, a második pedig a szakszervezetek meggyengülése. A szakszervezeti sűrűség növekedett idővel, aztán a válság is hozzájárult a változásokhoz, viszont a munkavállalók esetén nem lehet elmondani ugyanezt, itt a szint elég stabil, még nem tudjuk, hogy miért, de később meg akarjuk vitatni. Vannak bizonyos elképzeléseink, de még nincsen bizonyítékunk. Miután a kollektív csökken, mind a, a kollektív szerződések részéről, mind a szakszervezetek részéről, a kormány közbelépett nagyon sok tagállamban, tehát kormányzati unilaterizmus láthatunk. David megmutatta a klaszteralkotást, amely 2008-ra megy vissza. Mi azt gondoltuk, hogy a Eurofánnak fel kell lépni, és meg kell vizsgálni azt, hogy nem gyűjthetnénk-e több bizonyítékot az új adatok alapján. Azt is gondoltuk, hogy nincsen öm, konceptuális keret. Nagyon sokat dolgoztunk ezen, és hát most nagyon egyszerűnek tűnik ez az ábra, itt a képernyőn nagyon banálisnak, de higgyék el, hogy a konceptuális keret megalkotása ö, mind a három oldalról, ugye újra törekedve, nem egy egyszerű feladat, ez tehát a konceptuális keretünk, és egy könyvre megy mindez vissza, amelyet ajánlok mindenkinek, egy amerikai író írta ezt, John W. Budd, Employment with a Human Face 2004-ben írta ezt, hogyha van idejük, nézzenek belem. Bad azt mondta, hogy bármilyen jó kapcsolatban három dolgot kell figyelembe venni, hatékonyságot, egyenlőséget és a hangot. Éppen ezért a hang van nálunk középpontban, az ipari demokrácia talán a legősibb könyvre megy ez vissza, az iparosodásról Webs könyvére. Ipari demokrácia és szakszervezetek vannak a középpontban, 63 output, a szociális igazság, a munkaminősége, ami természetesen a megfelelő munka alapja, hogy az, az illó mondaná, aztán pedig az ipari versenyképesség. Úgyhogy Ezt megalkottuk 2006-ban, és aztán feltettük ezt a kérdést, hogy lehet ezt mérni. Először is, először szkeptikusok voltunk, de az Eurofundon kívül nagyon sok tudós segített nekünk, egy spanyol csapat is, és ennek köszönhetően sikerült létrehozni egy ipari kapcsolatok indexet, mutatok pár adatot ebből, hát nem lehet ezt elolvasni, mert túl kicsi, azért elnézést kérek, de 13 indikátort határoztunk meg, a szakszervezeti sűrűség, a kollektív szerződés, lefedettség, ez a felső szinten, aztán a középső szinten a szakszervezetek joga és a többi, aztán pedig a vállalati szinten a szakszervezeteknek biztosított információ, üzemtanácsoknak biztosított információ, a döntéshozat befolyásolása egy vállalatban. Ez alapján egy kompozit indikátor létrünk, hoztunk létre, aminek a neve ipari demokrácia. Ezen index alapján sikerült kiigazítani az előző klasztereket, amelyeket David mutatott meg önöknek. Egyes klaszterek ugyanazon maradtak, de párral érdekes dolog történt. Most már hat klaszter van, az első a szociális partnerség, aztán a korporatizmus, a harmadik az államirányítás, a negyedik, illetve az ötödik, az vállalatalapú irányítási modellek, legyen szó alapító kiratokról, vagy pedig önkéntes modellekről, a hatodik pedig a piacorientált klaszter. Ezek alapján sikerült a klaszterek eredményeit azonosítani. A legérdekesebb, hogy Németország a korporatizmus klaszterbe került, ez nagyon meglepő volt, és sikerült az új tagállamok helyzetét is meghatározni. Az előző osztályozásban mindegyik új tagállam egy klaszterbe került, mert nem találtuk jónak. Most már látják, hogy különböző helyzetben jelennek meg, például négyesben, Magyarország, Horvátország, Szlovákia, és van egy új klaszter, piacorientált irány, kormányzás, Hát persze ott van az első Királyság, ez nem meglepő, de ott van még Észország és Lengyelország is. Szerintünk ezen országok nagyon sok közös tulajdonsággal rendelkeznek az Egyesült Királysággal, ezért kerültek egy klaszterbe. Mi a helyzet az összes partnerekkel? Ahogy David említett, igen, klasszikus ez. Magas szintű kollektív szerződési lefetettség, a centralizáció, a szociális partnerek bevonása, itt a legjobb az teljesítményezipari demokráciában. A szakszervezetek elég gyengék, más klasszerekhez képest persze erősek, a munkaadók pedig szintén erősek. Láthattuk, hogy 100%-os a kollektív szerződési lefedettség, hiszen egy kötelező rész, részvétele a kereskedelmi kamerában, itt ugye Ausztriáról van szó, aztán itt a piros a, a szociális partnerek szerepe, a következő szervezet korporatizmus, közel zározók a sztárhez, de mégis vannak különbségek. Nagyon erős a korreláció itt a kollektív önállósággal és a kollektív partnerséggel. Ez itt az északi klaszter nagyjából. A szociális partnerek ugyanakkor um, erősebbek itt. Nagyon erősek az üzemi tanácsi jogok, a közös döntéshozás is nagyon fontos vállalati szinten, és itt a legjobb a klaszterek között a teljesítmény a szociális dialogban, dialogusban és vállalati szinten. A kék az EU-s átlag, aztán a piros Dánia, Finnország, Németország, itt magasabb a, a, a teljesítmény, mint az európai átlag elnök. Elnézést, a tolmácsok jelezték, hogy beszélnek kicsit lassabban. Igen, megpróbálok lassabb lenni. A hármas klaszter az államilag meghatározott vezetés. Itt az államok jelentős szerepet ö, játszanak, a szakszervezeti lefedettség alacsony, a szociális dialógusban és a vállalati szinten alacsony a a, a szint, illetve a teljesítmény a üzemi tanácsi jogok ellenére. A Franciaországban, Spanyolországban és Görögországban láthatjuk ezt, itt erős az állam szerepe, és ők az európai átlag felett teljesítenek. Az utolsó, a piacorientált klaszter, Lengyelország, és Királyság, Észország, itt erős a piacorientáltság, a szociális partnerek kisebb szerepet játszanak, mind a szakszervezetekben. Itt az ipari demokrácia a legalacsonyabb szintet érje el a hat klaszterba, és itt láthatjuk a, az elosztási ábrát. Itt korrelációkról van szó. Ez a klaszter ugyanúgy teljesít, mint az államorientált klaszter, de az ipari demokrácia itt alacsonyabb. Nagyon fontos, hogy őszintén beszéljünk erről. Az adatok alapján erre jutottuk, ezeket a jelenségeket megfigyeltük egy adott pontban. De kazualitásokról nem beszélhetünk. Itt van ez a keret, előnyökkel, hátrányokkal két dolgot értünk el, megszületett az ipari um, demokrácia index, másrészt pedig sikerült finomítani ezeket a klasztereket az adatjaink alap, adataink alapján. Még két dolog, hogyha már a korrelációkról beszélünk. Az ipari demokrácia adatokat összehasonlítva a többi indikátor a két dolgot látunk. Azok az országok, ahol a legmagasabb az ipari demokrácia azok, ahol a legmagasabb a hatékonyság, a versenyképesség ez volt az első, és a második, ahogy David is megmutatta, úgy tűnik, hogy ugye együtt összefüggés van a kollektív szerződések és a teljesítmény között. Ahol magasabb a kollektív szerződések szintje, jobban teljesítenek szemmel láthatóan az ipari demokrácia kapcsán, de megint has, hangsúlyozom, hogy ezek korrelációk. A weboldalunkon találnak még további információt, és remélem, hogy maradt elég idő a megbeszélésre. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a prezentáció, teli volt adattal, most pedig várjuk a kérdéseket a tagoktól. Viszler lesz, úr lesz az első, és aztán Angel úr. Relevant for um, the topics that... Köszönöm szépen. Ezekről a témákról még sokat fogunk eszmét cserélni. Jó volt látni az ipari demokráciákra vonatkozó adatokat. Említett két dolgot, de nem láttuk az hozzátartozó grafikonokat. Ennek van valamilyen külön oka, vagy csak rövidíteni akart? Ezek az adatok engem érdekelnének. Ha lehet, akkor küldje át az előadást e-mailben. A politikusoknak a feladata ez, de engem érdekelt volna, hogy önnek milyen ajánlásai vannak a politika számára, hogy ezekből az adatokból milyen politikai döntést érdemes levonni. Érdemes-e az ipari demokráciáért hasznolni, harcolni? Tehát mik az ajánlásai érdekelne még, hogyha nem is kell, hogy átvegye a politikusi feladatokat. Összegyűjtük a kérdéseket, és aztán majd kérem, hogy egyszerre válaszol rájuk. Angel úr, köszönöm ezt a bemutatását az ügynökségnek, érdekes volt. Ön hat klaszterről beszélt, és említette, hogy Németország váltott az egyikből a másikba. mi lehet az oka egy ilyen stabil ország esetében az átállásnak? Más országokban pedig látható a változások. A politikaiak mellett még milyen motivációk, okok állhatnak a háttérben, a klaszterváltás hátterében? Köszönöm. Peter Hansen asszony. Köszönöm, érdekes volt az előadás én is, engem is érdekelne, hogy Németország miért ugrott át az egyik klaszterből a másikba. És nem tudom, hogy hallhatnánk-e valamit a bérszintről, úgy, hogy az árszinttől semlegesen ö, látjuk őket megjelenítve. Pereira asszony, köszönöm szépen és magát az előadást is köszönöm. Portugál vagyok, és számunkra a tarifális megállapodások, tárgyalások a participatív demokrácia alappillérét képezik. Hogy részt vehessenek a munkavállalók a jogaikról, a bérezésükről szóló gondolkodásban. Ezt a jogot mi hosszú évek alatt vívtuk ki, most pedig azt látjuk, hogy miközben egyre kiszolgáltatottabbak a munkahelyek, és egyre kevesebb a tarifáris megállapodás és tárgyalás általában, hova fog ez még vezetni? El lehet-e fogadni ezt a helyzetet? Köszönöm. A bizottság több alkalommal bemutatott már egy social roadmap-et, éppen a múlt héten a legfrissebbet, ahol a kollektív tárgyalásokra vonatkozóan is vannak elképzelései. Önök szerint a bizottsági ajánlások jók-e? A kollektív bértárgyalások szerintem az Európai Szociális Jogok 8. pontja alá tartoznak, ezzel együtt csak 16 tagállam írta alá az ILO konvenciót, a 181-es számú konvenciót. Ennek tükrében hogyan lehet majd ezeket hatékonyan alkalmazni? Guamini asszony és aztán Brüne asszony következnek. Köszönöm az előadást, engem is nagyon lekötöttek az elhangzottak. Két kérdésem lenne. nem teljesen értek egyet azzal az érveléssel, amelyre ön is utalt, a déli demokráciák vonatkozásában, amelyek állítólag az állam szerepét túlzottan kiterjesztették. Nem tudom, hogy ez igaz egyáltalán. Szerintem minden országban vegyes rendszer működik, a kollektív tárgyalások és másképp működnek. Második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy tudományos, tehát nem politikai szempontból megvizsgálták-e a korrelációt a kollektív bértárgyalási rendszerek működése és a minimál bérre vonatkozó intézkedések között látható, hogy ha egy ipari rendszer erős és nagyon erősen intézményezésített, annál nehezebb új jogalkotást bevezetni a minimálbérre vonatkozóan, és mintha ennek az ellenkezője is igaz lenne. Tehát érdekelne, hogy ezt tudományosan vizsgálták -e ezt az összefüggést. Brüne asszony következik, és utána pedig visszaadom a szót az előadónak. Köszönöm az előadást, franciául beszélnék. Végül is az előttem szólók is feltették azt a kérdést, amit én akarok. Érdekelne a kollektív tárgyalásokra vonatkozó vélemények, különös tekintettel az európai minimálbérre vonatkozó tervezett szabályozásra. Zsánok asszony, köszönöm Tudom, hogy a kelet-európai országokban a kollektív bértárgyalások ügye nagyon kényes eh, és égető, főleg, ha az egyik résztvevője a tárgyalásoknak maga az állam. Észtország, Lettország, Litvánia ki is emeltettek az előadásban. Az meglepett, hogy Észtország az utolsó diákon más kategóriában jelent meg, mint Litvánia. Rá tudna mutatni a különbségek okára? Akkor most adom vissza a szót az előadónknak, kérjük a válaszokat. Köszönöm az érdekes kérdéseket, megpróbálom őket egy kicsit csoportosítani, hogy az idővel is takarékosak legyünk. A kérdések egy része arra vonatkozok, hogy a társadalmi párbeszéd, a kollektív bargaining milyen prioritást élvez. Gondolom önöknél magas prioritást élvez, és szerintünk is annak a legfőbb eszköze, hogy a munkavállalóknak bármilyen beleszólása legyen a munka viszonyukba. Széke, széges szinten és állami szinten egyaránt. És ős leszek, őszinte leszek, hogy igen, a demokrácia és a hatékonyság kéz a kézben járnak, tehát minél működőbb a demokrácia, annál jobban működik ez az alrendszere is. És itt a hatékonyság és az igazságosság eh, egyensúlya mindenhol másképp valósul meg. Németországban, hogy miért történt klasztárváltás, nos, egy-két kontextuális módosítót is fel kéne használni, ezekkel azonban nem rendelkezünk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk mondani. Például a sztrájkok sűrűsége jó vagy rossz dolog? Mit jelent a sztrájkok sűrűsége, mint indikátor? Nehéz ezt megítelni. Németország közel áll az északi országok klaszteréhez. Németország a minimálbér tekintetében is, amelyet nagyon későn vezettek be Németországban, ezekhez az országokhoz húz. Lehet, hogy nem is Németország változott annyit, hanem a megítélési, mérési keret bővült úgy, hogy ez alapján Németország átkerült egy másik klaszterbe, de ez a másik klaszter nagyon közel van az előzőhöz, tehát nem olyan óriási ez a lépés. Nem volt időnk még az önkérdését megvizsgálni. Hogy van-e korreláció, és mi a korreláció a kollektív bargaining és a minimálbér között, ez egy alapvető és jó kérdés, főleg az északi országok, ahol szociális partnereink erősek és erős jogosítványaik vannak, azok, ahol nincsen minimálbér, tehát vagy-vagynak tűnik a rendszer, vagy jók a kollektív tárgyalások, és akkor nem kell minimálbér, vagy gyengék a kollektív tárgyalások, és akkor a minimálbér egyfajta garanciát ad. Tehát egy ilyen összefüggés azért biztos, hogy létezik. Egyetértek az olasz hölgyel. Olaszország tényleg egy kicsit kilóg a képből. Ugye ott van az állam, de a szociális partnerek is erősek, és az ágazatközi megállapodások eh, erre kiváló példát adnak. Tehát az olasz rendszer egy eh, konglomerátuma az, a többieknek. Azt hiszem, hogy a rám vonatkozó kérdéseket megválaszoltam. David? Az egyik kérdés arra irányult, vagy kérés, hogy nyújtsunk még több információt bizonyos alkérdésekben, nyilván erre hajlandók vagyunk, megküldjük őket. Az olasz képviselő megjegyzése, megjegyzését más is megfogalmazhatta volna. A lényeg az, hogy egyszerűsíteni akarjuk a rendszert, és ennek országonként más specifikumai vannak, a megjegyzése ül. Ami a reálbér szinteket illeti, erre most itt nincs adatunk, de a, a bargaining rendszerek és a makroekonomiai teljesítmény közötti viszonyt, korrelációt egyértelműen ki lehet mutatni. Minél hatékonyabb a kollektív bargaining, annál fenntarthatóbb, erősebb az egész rendszer. Tehát ha a bargaining rendszereket jól tudják koordinálni, akkor ez megerősíti a rendszert. Ami a platformokon dolgozókat és az ő kollektív bargaining jogaikat illeti, erre nincsen rálátásom, de nekik is van valamilyen joguk az önszerveződésre, még ha nem is pont ilyen formában. A bizottsági nyilatkozat, amit nemrég adott ki, külön foglalkozik az ő kérdésükkel, és idén ezzel még vissza fognak térni. Sok ö, ö, információ gyűlik mostanában az úgynevezett platform workről. Az utolsó kérdés, hogy milyen ajánlásokat fogalmaznánk meg. Az alaprendeletnek ugye az a célja, hogy a kollektív bargaining rendszereket megerősítse, hát ennek kapcsán három területen tudunk talán valamilyen javaslatot megfogalmazni, hogy javítani kell a bargaining szintek közötti együttműködést, hogy meg kell erősíteni a szociális partnerek autonómiáját, és amely mind a kettőhöz csatlakozik, támogatni kell a kapacitás építést, a szociális partnerek kapacitásainak növelését kell elérni. Köszönöm. Két pontra nem reagáltunk. Az első Észtország. hogy az új tagországi klaszterben a többi északi országhoz vennénk-e Észtországot. Elemzésünk alapján a mostani mutatók jobban kapcsolódnak az Egyesült Királysághoz, mint a többi másik balti országhoz. Az pedig, hogy hogyan támogassuk a kollektív szerződéseket, az ILO konvenció keretein belül. Ez egy nehéz kérdés. Az Eurofund tripartit intézmény, tehát mi csak segítő tevékenységet tudunk végezni, ami a kapacitásépítést illeti, az autonómia és az intervenció között eh, nem túl éles a határvonal. Természetesen szeretnénk segíteni a kollektív tárgyalásokat, a tárgyalásokat léteznek a az autonóm szociális partnerek természetesen. Ahogy ma is kiderült, a szociális partnereknek kell a munkát elvégezni, elvégezni. Köszönöm, köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást, nem csak a tartalmat illetően, hanem a formát illetően. Mindez reveláló volt. Köszönjük szépen az adatokat, amelyeket eh, megosztottak velünk, hiszen csak eh, adatokra támaszkodva tudunk megfelelő vitát folytatni, ami pedig a különböző bargaining rendszerek bemutatását illeti az Európai Unióban. Mindez hozzájárulhat majd az Európai Minibárbérről folytatott vitához is. Ez egy kemény vita lesz. Köszönjük szépen, uraim, köszönöm, hogy eljöttek, és eh, várjuk Önöket vissza. Köszönöm.